in the first RM. Buenos días a todos. Üdvözlök mindenkit. Köszönöm szépen, hogy eljöttek a mai ülésünkre. Hagyok egy kis időt, hogy fölvegyék a fejhallgatót, és láthatják, hogy milyen különleges tolmácsszolgáltatással rendelkezünk itt a parlamentben, úgyhogy sokféle nyelvről lesz tolmácsolás az anyanyelvükre megkezdjük az Emberi Jogi Albizottság ülését. Először is elfogadjuk a napi rendet. Hogyha nincs ellenvetésük, akkor már is áttérünk a következő napi rendi pontra, elnöki bejelentések. Az utolsó november 28-ai ülésünktől nem volt Strasburgi ülés, úgyhogy nincs semmilyen sürgőségi témánk. Viszont emlékeztetnék mindenkit arra, Szóval Strasburgi plenáris a 2016-os Szaharov díjat Anadia Marav és Masárnak fogjuk átadni. 12-én eszmecsere lesz a díjazottakkal a Deve Afet Droa együttes ülésen este 7 és 8 között Strasburgi parlamentben. Aztán, ha nincs ellenvetésük, akkor elfogadjuk a november 9 e ülés jegyzőkönyvét. Nincs ellenvetés, akkor elfogadtuk. És már is áttérünk a mai témánkra, konfliktusos területek, keleti partnerségi területeken és az emberi jogok helyzete. Még mindig várunk egy felszólalóra? Nem, már mindenki itt van. Az első panel részesei Dirk Szübel, a külügyi, Európai Külügyi Szolgálat keleti partnerségi divíziójának a vezetője, Meredi úr, Európai Bizottság, NIR Főigazgatóság Neighborhood East igazgatóság vezetője, Dail Kocsabó úr az Európa Tanácstól, Political Affairs igazgató, és Rácz András a Finn, egy Finn intézet részéről befagyott konfliktusok az Európai Keleti Partnerség szomszédság területén és az emberjogi aspektusok, ez a címe az ő előadásának. Valencián asszony, az elnök ma nem tud itt ülni velünk, Szeretném az ő nevében is üdvözölni a tisztelt képviselőket a konferencián. A mai ülést az Európai Parlament Euronest delegációjával együtt tartjuk. Hajdi Otala kolléganő képviseli ezt a delegációt. Az Emberi Jogi Szakbizottság mindig készen áll arra, hogy az állandó delegációkkal és a parlamenti közülésekkel együtt dolgozzunk. Miért? Mert ez rendkívül fontos eszköz. Az emberi jogok és az emberi jogok középpontban helyezése jelentősen befolyásolja és javítja a delegációk működését és lehetőségeit. Ezért Hautala asszony ajánlotta, hogy együttesen szervezzük meg ezt a mai ülést mai konferenciát a delegáció vezetőjeként. Természetesen azonnal elfogadtuk ezt a lehetőséget, és szívesen vettünk részt a szervezésben. Átérek angolra. Szeretném elmondani, hogy nagyon hosszú a napi rendünk. Hatala asszony és én is nagyon szigorúak leszünk a felszólalási idő tekintetében. Pontosan azért, hogy mindenki felszólalhasson, mindenki megfelelő időt kaphasson, és meghallgassuk mindenkinek a véleményét. A keleti partnerségi régió nagyon fontos terület az Európai Unió számára, és az EU globális stratégiájának fontos része. A keleti partnerségi stratégiában a szakpolitikánk differenciált szomszédsági politikákon alapul, és nagyon fontosak a reformok, emberi jogok, a demokratikus jogok védelme, az univerzális értékek tiszteletben tartása a partnerországokban az EU szakpolitika középpontjában állnak a partnerországok, Nak mind megvan a sajátos politikai és gazdasági helyzete, bilaterális kapcsolatokat alakítanak ki az EU-val. Ezek közül három, Ukrajna, Moldova, Grúzia nagyon ambiciózus agendával rendelkezik, és új keretmegállapodásról történtek tárgyalások és a jövőbeli együttműködési megállapodásokról is már tárgyalunk a november 4-i, november 14-i külügyi tanácsülésen el is fogadták ezt a megállapodást. Ma a folyamatos konfliktusokkal foglalkozunk, és a vitatott területekkel, Krím területekkel, Transnistriával, ugye ez Moldova területe, vagy Moldovával kapcsolatos, és a Észak-Karabach, Abházia, Oszétia, ami ugye Grúziával kapcsolatos konfliktusok. A befagyott konfliktusokkal foglalkozunk. Sajnálatos mondom néhány esetben a nagyon különbözőek ezek a helyzetek, a körülmények, az intenzitás is eltér ezen befagyott területeken és területi követelések tekintetében, és nagyon jelentősek a kihívások az érintett lakosság esetében, emberi jogok, igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés tekintetében. Mielőtt megkezdjük a prezentációkat, Hatola asszonyt az EP Euronest parlamenti közgyűlés delegáció elnökét szeretném megkérni, hogy ő is tartsa meg a bevezetőjét. Szeretném átadni tulajdonképpen neki a panel vezetését, mert az emberi jogi uh, aspektusokról majd később lesz a öné a szó. Köszönöm szépen, Beatrice. Én is szeretnék üdvözölni minden részevőt. És nagyon hálás vagyok az Emberi eh, Albizottságnak, amiért eh, a euronest együttműködve megszervezték ezt az eseményt. <clears throat> Én is nagyon szoros szálakkal kapcsolódok ehhez az albizottsághoz, hiszen korábbi ciklusban az egyik a lelnök voltam. Nos, um, ez a parlamenti közgyűlés 2011-ben alapult meg, és az volt a, uh, az elképzelésünk, hogy uh, kiteljesítsük a keleti partnerség uh, architektúráját. Um, meggyőződésünk volt, hogy a politikai párbeszéd alapvetően fontos a stabilitás ügyében, a biztonság ügyében, nem beszélve az európai integrációról természetesen és igyekeztünk minden számos politikai témáról eszmecserét folytatni a keleti partnerekkel. Nyilván voltak aggasztó kérdések, hiszen ezek is a politikai valóság részét képezik, és a partnerek között nyíltságra van szükség és félelemmentes tapasztalatcserére Ebben az öt és fél évben azonban felismertük, hogy vannak néha olyan témák, amelyek érinthetetlenek, és eh, idő van, időre van szükség az, hogy megtanuljuk, hogy hogy lehet ezeket építő és átfogó módon megközelíteni. Eddig még nem értünk el, de szépen lassan, meggyőződésem szerint ebbe az irányba haladunk. Valamennyi keleti partnerünk, aki a Euronest eh, parlamenti közgyűlés tagja, eh, ezért időben tájékoztatást kapott kezdeményezésünkről és látom, hogy a keleti partner országokból néhány képviselő velünk van ma. Nagy öröm lenne számunkra, hogyha önök is megszólalnának, amint a panel tagjai sorra kerültek. Nyilván e, ennek a szervezetnek nem a célja, hogy e, államok közötti konfliktusokra kerüljön sor, vagy pedig egyoldalú deklarációk hangozanak el. Meggyőződésem, hogy az a hozzáadott értéke a munkánknak az elhúzódó konfliktusok megoldása terén, hogyha képviseljük az érintett polgárok, eh, eh, ha, azok, ha azt képviseljük, hogy az érintett polgárok eh, milyen módon élik meg ezeket a konfliktusokat, és elismerjük, hogy ezek egyetemesen érintenek minden polgárt, és azon gondolkozunk, hogy hogy lehet konkrét, életképes megoldásokat találni, annak ellenére, hogy személyesen nem biztos, hogy ott tudunk majd a tárgyalóasztalnál. Nagy örömmel eh, hallgatom majd meg a paneltagok eh, eh, előadásait. Tulajdonképpen a mai napon érdemes lesz fölmérnünk a szükségleteket, milyen intézkedésre van szükség az európai intézmények részéről, hogyan lehet az emberi életet és az emberi jogokat biztosítani ebben a régióban Sajnos ezek az elhúzódó konfliktusok valószínűleg eh, tovább folytatódnak még egy ideig. Eh, természetesen eh, tiszteletben tartjuk a nemzetközi konfliktusrendezési struktúrák tevékenységét, de kérdés, hogy az Európai Parlament és a Euronest parlamenti közgyűlés mit tud még ehhez pluszban hozzátenni. Eh, hogyan tudjuk az érintetteket eh, eh, támogatni. Ez az a kérdés, amit ma meg lehet vitatnunk, meg kell vitatnunk. A nemzetközi jogi kérdés az, hogy a szakértők hogyan látják a nemzetközi bíróság, az ICC szerepét hiszen 2008. augusztusában a Grúzia-Oroszország dél konfliktusában felmerül a, a háborús bűnök kérdése. És november 16-án idén azt láttuk, hogy Oroszország korábbi fenyegetésnek beteljesítve kilépett a bíróság támogatói közül ennek munkáját oldalúnak és eredménytelennek minősítve. Ez egy népben, egy nappal azt követően kezdődött, erre akkor került sor, amikor amikor a bíróság kijelentette, hogy az adott konfliktus nemzetközi fegyveres konfliktusnak tekinteti, vagy azzal ekvivalens. Az emberi jogi helyzet tekintetében más területekről is beszélhetünk, hogy tudjuk a Krim félsziget annektálását kezelni, hogy tudjuk a, ebbe bevonni a keleti partnereket. Például Grúzia aláírta és ratifikálta a római statutumot, Ukrajna végrehajtotta a vonatkozó alkotmányos módosításokat ratifikáció felé haladva, ugyanakkor három éves átment időszakot fogadott el a ratifikációig. Hogyan tudunk segíteni az ICC-vel fenntartott kapcsolatok kiteljesítésében keleti partnereinknek? Ez is egyik kérdésünk. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, Hatala asszony. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy az elsődleges témánk azoknak az embereknek a helyzete, akiket ezek az elhúzódó konfliktusok érintenek, és valószínűleg még hosszú évekig érinteni is fognak. Szeretném a helyzetet jobban megérteni, és szeretném, eh, ha tudnánk, hogy az Európai Unió és egyéb szereplők hogyan tudnának még többet tenni az emberi jogok biztosítás érdekében ezeken a, ezekben a térségekben. Ezzel megadom a szót 40 eh, eh, percben a panel részvevőinek, tagjainak, fejenként 10 perc jut nekik és egy perccel az idő lejárata előtt jelezni fogom, hogy, hogy ne csúszanak ki. Az első felszólaló Dirk Schubel úr, aki a keleti partnerségi bilaterális kapcsolatok osztályvezetője. Számos ülésünkön részt vesz, ami azt jelenti, hogy kiváló együttműködés van közöttünk. Megadom a szót. Muchísimas gracias. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Üdvözlök mindenkit, szeretném megköszönni, hogy meghívtak erre a nagyon fontos eseményre. Nagyon időszerű ez, ahogy gondolom sokan így mondják. Ez egy komplikált, egy sok kihívással rendelkező téma, de pont azért ülünk itt, hogy egyeteműen beszéljünk ezekről a kérdésekről. A rövid prezentációmat Nelson Mandela idézettel kezdeném. Hogyha az emberi jogokat megtagadjuk az emberektől, akkor az egész emberiség ellen lépünk. Nagyon fontos, hogy így tudjuk megfelelő helyre helyezni az emberi jogokat. Hogyha megnézzük a keleti partnerségi régióban a befagyott konfliktusokat, akkor sok hasonlóságot látunk a négy területen, amelyek 2014 előtt kezdődtek Tranzisztria, Abházia, dél és észak hogyha az emberi jogi helyzetet nézzük. Mind a négy esetben de facto hatóságok működnek, és ezek védhetnék az emberi jogokat. Valójában az emberi jogi jogsértések áldozatainak nagyon korlátozott a hozzáférése az idő, igazságszolgáltatáshoz ezeken a területeken. És visszautalva az ön kérdésére, az EU-nak természetesen korlátozott lehetősége van a közvetlen párbeszédre. Helyi partnerekre kell, hogy támaszkodjunk, ezek emberi jogi szervezetek, nem kormány szervezetek, és rajtuk keresztül tudjuk elérni az helyi monitorozást, és a nem kormány nemzetközi szervezetekhez sem mindig férünk hozzá. Ukrajna esetében különösen a krími terület különleges helyzetet jelent. De facto az Orosz Federáció ellenőrzése alatt van a terület. Az emberi jogok helyzete ezen a területen talán a legrosszabb a keleti partnerségi régióban befolyott konfliktusok között. A tatár lakosság és az ukrán politikai aktivisták aktivistákat támadják a de facto hatóságok. Föl kell, hogy hívjuk a közvélemény figyelmét, és pontosan ezt tesszük itt ma is. Ukrajnával kapcsolatban, hogy az országokra is konkrétan rátérjek. A legforróbb konfliktus természetesen Észak-Ukrajna. Nagyon változó a helyzet, még mindig nem lehet előre látni, hogy mi történik. Hivatalosan már elismerték, hogy több mint 9500 embert öltek meg, 22 ezeren sérültek meg, és látjuk, hogy a tűzszünetet folyamatosan megsértik, és az elmúlt hetekben még erősebbé vált ez. Az emberi jogok helyzete talán Ukrajnán belül ez a legsürgősebb kérdés, a krimi terület, és az OECD-nek egy jelentése is ezt tartalmazza nemzetközi szervezetek hozzáférése korlátozott. Nem, pár nap ezelőtt egy cseh emberjogi szervezetet kitiltottak az úgynevezett LNR területről. Krím, félsziget és Szevasztopol illegális annexiójával kapcsolatban azt látjuk, hogy az emberi jogi helyzet romlik. Ahogy mondtam, a krimi tatárokat támadják elsősorban, főleg azokat, akik aktívan lépnek fel, és akiknek a tevékenységét betiltották áprilisban, arra hivatkozva, hogy ez egy szélsőséges szervezet. Az Orosz Federáció legfelsőbb bírósága is elfogadta ezt az intézkedést. Az egyéb ukrán aktivistákat is támadják, sok esetben letartóztatják az embereket, sokszor emberrablással, kínzással. Ezek az eszközei a hatóságoknak. 2016 májusában elítélték a helyi testületek szóvivójét. Szerencsére most már szabadon bocsátották. Úgy gondolom, hogy a mi általunk gyakorolt nyomás hatására is. nemzetközi szervezetek hozzáférése tehát korlátozott. Januárban volt az utolsó nemzetközi delegációs látogatás, és az Európa Tanács emberi jogi monitorozó testülete kellene, hogy végezze ezt a tevékenységet. Föl kell, hogy hívjuk a figyelmet a nemzetközi szinten a helyzetre, Folyamatosan végezzük ezt a munkát, sok EU tagállami nagykövetség jelen van, és kétoldalú üléseken is folyamatosan felhívják a figyelmet a problémákra. Meg kell oldani az elszámoltathatóságot a kelet-ukrajnai területen, a krimi félszigeten elkövetett emberjogi jogsértések esetén. 1,8 millió ember az országon belüli menekült, és diszkriminációmentest méltányos bánásmódot kell biztosítani a számukra is. Hamarosan ratifikálni fogjuk Ukrajnával remélhetőleg azt a megállapodást, aminek a lényege a jogállamiság, emberi jogok tiszteletben tartása, a kisebbségi jogok tiszteletben tartása, rendszeres emberi jogi párbeszédes is folytatunk a megfelelő szervezetekkel, ahol felvetjük az összes emberi jogi jogsértési esetet Ukrajnában. Ennyit szerettem volna mondani Ukrajnáról. És most áttérnék eh, Transnistriára. Az emberi jogi helyzetet meghatározza a helyi politikai rendszer. Ez egy nem elismert entitás. A nem kormány szervezetek eh, folyamatosan eh, követelik a együttműködést. Moldova többi területével való reintegrációt követelő szervezetek betiltották a környezeti, szociális jogok és pár egyéb területen dolgozhatnak ezek a nem kormány szervezetek. A szabad véleménynyilvánítás, a, a sajtó jogai korlátozottak, újságírók, bloggerek, más civil szervezeti aktivistákat sokszor jogtalanul letartóztatják, felépnek ellenük folyamatosan. A helyi lakosság nem tud élni az alapjogaival és a szabadságjogaival, pedig a Moldovai Köztársaság aláírta a megfelelő ENSZ egyezményt. Az Európai Emberjogi Bíróság több alkalommal felhívta a figyelmet a arra, hogy az Orosz Föderáció felelős az emberi jogi jogsértésekért ezen a területen. Mi is a mi szervezetünk feladata? Aktívan próbálunk megoldást találni a konfliktusra. Két eszközt tudunk használni. Korlátozó intézkedéseket, a oktatáshoz való hozzáférés, az emberi jogi kérdések témájában fölállítunk egy listát, a lista még nyitott, és konstruktív megközelítéssel próbálunk bizalomépítő feladatot ellátni üzleti területen, bankok területén, és így egy picit az EU soft power-ét próbáljuk aktivizálni ezen a területen, és a konfliktus hosszú távú megoldásához hozzájárulni. Grúzia, természetesen ott is aktívan részt veszünk a békés megoldás érdekében monitorozó szervezeteink működnek EU monitorozó misszió körében, formájában, dél-kaukázusi területen az EU felel az ebsz és az ensz együtt azért a mechanizmusért, ami a 2008-as konfliktus megoldását célozza meg, ezt hívják a genfi tárgyalásoknak. Az emberi jogi helyzet tekintetében Abházia és Dél-Oszétia esetében is felhívjuk a Orosz Föderáció figyelmét arra, hogy biztosítsák a belépést a nemzetközi szervezetek számára. A Genfi nemzetközi tárgyalásokon az EU támogatja az emberi jogok védelme érdekében tett lépéseket, bár nagy ellenállásba ütközünk. Abban mindenki megállapodott, hogy minden problémát föl lehet venni, és föl is vettünk ezeken a találkozókon. Rendszeresen foglalkozunk az emberi jogi kérdésekkel, az etnikai, grúziai lakosság jogaival külön foglalkozunk, a szabad mozgás témájában a humanitárius támogatások hozzáférése, oktatáshoz való hozzáférés, a Genfi nemzetközi tárgyalásokon ezek a témákat mindig felvetjük. Támogatjuk a civil szervezeti kezdeményezéseket, az aktivisták munkáját, korlátozódott a tevékenységi lehetőségük a területen, az aggályos. Továbbá az EU külügyi szolgálat értékelte az emberi jogi helyzetet Abháziában. Hemelbek úr, igen, igen, mindjárt befejezem. Ez nagy előrelépés a jelentést hata, hamarosan közé tesszük. Viszont még egy szót szeretnék szólni Észak-Karabachról. Természetesen erről a helyzetről tudunk a legkevésbé, itt innen van a legkevesebb információnk az emberi jogi helyzetről, amit nem mindenki tud. Folyamatosan támogatjuk a tűzszünet feltételének a betartását. Mindkét félnek vállalásokat kell tennie. Egyébként pont ma Hamburgban folyik egy tárgyalás, miniszteri szinten reméljük, hogy előrelépés lesz. Továbbá is támogatjuk az EU eszközeivel ezeket a lehetőségeket. Az EU támogatja bármilyen béke megállapodás végrehajtását, és ehhez mindenképpen minden segítséget meg fogunk adni. Természetesen a békeépítő tevékenységet, az emberek közi kapcsolatokat az e európai, az EU partnerségi politikán keresztül ösztönözzük és tápogatjuk. Az IPN-ki hármast hamarosan megindítjuk. Kevés ilyen eszköz van, amivel azt emelé tudjuk ültetni az embereket, és ezt az ellenséges hangulatot egy kicsit fel tudjuk oldani. Ennyit szerettem volna mondani. Természetesen, ha bármilyen kérdésük van, akkor szívesen rendelkezésükre állok. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Érdemes volt önnek még egy plusz percet adni. Érdekelt bennünket ez az információ. Nagyon nehéz persze betartani az igét, de egészen jól teljesített. Köszönöm szépen. Most a szót megadom Lorenz Meredith úrnak. Ismét mutatom a szom, keleti szomszédsági igazgatóság vezetője, a bizottsági álláspontot fogja kifejteni mind pénzügyi, mind a technikai segítségnyújtási témakörökben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Nagy öröm számomra, és öröm, hogy itt lehetek. Úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos téma, hogy ez már elhangzott. Kiegészítve azt, amit a Dirk elmondott, két dolgot szeretnék megemlíteni. Először is szeretném aláhúzni, ahogy már Dirk elmondta, hogy mennyire fontos mindez a politikai napirendünkön. Ez kulcsfontosságú a támogatások végrehajtásában. Ennek a témának ugyanis nyilván elég magas szintű politikai vonatkozásai vannak. A megfelelő jövőbeni támogatások ezzel szállak kötődnek ehhez a közös érdekekhez. A befagyott konfliktusokkal kapcsolatban személy szerint én is úgy gondolom, hogy ezek nem annyira befagyottak, a kihívás csak részben az, hogy ezek a konfliktusok elhúzódnak. Az egyik konfliktus ezek közül meglehetősen friss, de mégis nagy kihívást jelent. Az a probléma, hogy nem megoldottak ezek a konfliktusok. És ehhez egyrészt szükség van arra a politikai napirendre, amit Dörk elmondott, ugyanakkor a pénzügyi napirendre is szükség van, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy idővel segíteni tudjuk ezeknek a konfliktusoknak a megoldását. Ez az, amit eh, a főképviselő Hán eh, eh, az EU stratégia kapcsán fölvállalt az Európai Szomszédságok a keretein belül is. Ezzel kapcsolatban két dolgot hangsúlyoznék. Először is ennek a dokumentumnak a lényegét az értékek képviselik, van egy külön fejezet, még mielőtt ágazati támogatásra egyáltalán említést tennénk, ezek a helyes, gyakorlá, a helyes törvénykezést, kormányzást, az emberi jogokat, a jogállamiságot hangsúlyozzák, és csak ezek alapján, ezek után, ezek figyelmevételvel a politikákat kialakítani. Másrészt együtt kell dolgoznunk a biztonsági kérdések megoldásában. Úgy gondolom, hogy ez alapvető az emberi jogokkal való foglalatosság e, és a biztonsági kockázatok kezelése egyszer kell, hogy, hogy e, folyjanak, és e, ezt következetesen képviseljük az EU emberi jog és demokráciával kapcsolatos, illetve a nemi egyenlőséggel kapcsolatos intézkedési tervek keretében is. Nyilván a elismerés a non-recognition, illetve a, a, együttműködés a két kulcsszava a hozzáállásunknak. Néhány példát is lehet említeni, talán, hogy már most milyen módon támogatjuk konkrétan az emberi jogi kérdéseket. Hagyj csak néhányat, a, a fizikai biztonság, az emberek az emberi jogok figyelemmel követése. Az EU itt például egy nagyon fontos EU-s monitoring misszión keresztül a támogatást Grúziában, amely azokat a népességeket keresi meg, és azok között támogatja a kapcsolattartást, akik a konfliktus által sújtott elszakadó zónákban élnek van egy integrált Európai Uniós határvédelmi program is, amely ugyancsak a bizalom erősítés szolgálja, és amely javítja az emberek életminőségét a határon átnyúló együttműködés eszközeivel. 2014 óta az Európai Unió 25 millió eurót fordított az EBSZ e különleges uh, ukrán monitoring missziója számára is, hogy be tudja a Minszki intézkedés, intézkedési csomag értelmében ráháruló feladatokat teljesíteni. Humanitárius segítséget nyújtunk a rászorulóknak. Ezek csak példák, természetesen sokkal átfogóbb listát is felsorolhatnám volna. Másrészt az integráció és a méltányos bánásmód különösen nagy kihívást jelent a megoldatlan konfliktusok által érintett területen élők életében E, itt Módovában például bizalomépítő intézkedéseket, e, e, programokat hajtunk végre 28 millió euró a Gagóz térségben, illetve Transnistriában támogatjuk az iskolák felújítását, az egészségügyi rendszer talpraállítását. Ez egy gyakorlati E, példák arra, hogy hogy lehet e, olyan módon beavatkozni, hogy a Dörk által e, említett kihívásokat a Mandela idézetben idézetre is visszahivatkozni, hogy lehet ezek a kihívásokat az emberek életében hétköznapi szinten kézzelfogható módon beavatkozott támogatni az embereket. Fontos a társadalmi gazdasági közállapotok javítása. Reméljük ez is olyan elem, amely idővel hozzájárulhat a konfliktusok békés rendezéséhez. Harmadrészt az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a, a, a menedékhez, lakáshoz való hozzáférés esetében e, e, e, van olyan programunk, e, amelyen keresztül e, a hazájukból, lakóhelyükről, hazájukon belül e, elűzött embereknek a lakhatását próbáljuk e, segíteni. Ukrajnában szociális infrastruktúrát, e, annak a rehabilitását támogatjuk. Ez ugyancsak segíthet a lakóikről saját országokon belül elűzött embereknek a, a, a a helyzetnek a rendezését. Nagyon sokan dolgoznak önök között is ezen a e, téren. E, fontos a civil társadalom e, támogatása, hiszen ezekben a helyzetekben pontosan az a lényeg, hogy a, konvencionálisabb támogatás a kormányzati államéren keresztül igen-igen csak ellehetetlenülnek ehhez képest a civil társadalom kulcsfontosságú szerepet tud játszani, és egy Dirk már elmondta, a békés rendezés Nagorno-Karabachban például egy különleges és egyedülálló civil kezdeményezés, amely pozitív, amely határozottan pozitív hatással tud lenni a konfliktus rendezésének folyamatára. Eh, az Európai Parlament eh, nagyon határozottan támogatja az európai eh, demokratikus és emberi jogi kezdeményezést a konfliktus által érintett emberek életének javítása érdekében a nem egyenlőségről is beszélhetnék, a rehabilitációról, a reintegrációs programokról, E, az otthonokból elúzottak esetében. Összességében végkövetkeztetésként nagyon örülök, hogy ma délelőtt megszólalhattam önök e, előtt, hiszen nagyon sok folyamatunk tekintetében e, kulcsfontosságú pillanathoz értünk, Dörke nagyon szorosan együttműködünk. Ő már beszélt a tárgyalások politikai napirendjéről, az európai nem, szomszédsági politika felülvizsgálatának folyamatáról is beszélhetünk Ukrajnával, Grúziával, illetve olyan missziókkal, amelyeket Örményországban és Belarusiában indítottunk, és jövőre az Erbácsakban is folytatunk lehetősége ez arra, hogy az Európai Unió és ezen országok partneri kapcsolatában jelezzük, hogy milyen fontos kihívások állnak előttünk ezekben a konfliktusoktól sújtott zónákban. A második lehetőség az az, hogy a következő év, a következő 6-9 hónap kulcsfontosságú lesz a külügyi szolgálata a bizottsággal, az illetékes igazgatósággal, ugye a következő év több éves támogatási rendszere kerül meghatározásra. Személy szerint én Ukrajnával nem foglalkozom, de itt kb. 500 millió eurós évenkénti költségvetésről van szó, amely elég nagy összeg, és nagyon fontos, hogy a globális stratégiát és a szomszédságpolitika felülvizsgálatát figyelembe véve ezt a legjobban használjuk fel, elnézést egy kicsit kezdek kifutni az időből. Minden esetre nagyon nagy örömmel várom az együttműködést a parlamenttel is, amikor jövőre kezdjük ezt a stratégiai párbeszédet. Köszönöm szépen! Muchas gracias, señor Meredith. Köszönöm szépen, Meredith úr. Kiválóan használta fel az idejét. Fontos, hogy az agendákat egyeztessük, és a politikai koherenciát is biztosítsuk az egyes területeken. Ez nagyon fontos. És most egy olyan paneltagnak adom meg a szót, aki az Európa Tanács képviseletében érkezett. Az érdekelt országok, amelyek akár a konfliktus részesei, akár olyan országok, amelyeknek befolyása van, a területen, vagy legális hatósággal rendelkeznek a területen, ezek mind tagjai az Európa Tanácsnak. Ezért fontos jogi kötelezettségekről is kell itt beszélni. Daniel Kucsába urat szeretném üdvözölni. Ő társigazgatója az Európa Tanács politikai témákkal foglalkozó divíziójának. Köszönöm szépen, elnök asszony! szeretnék összetett mondani, hogy az Európa Tanácsot is meghívták erre a nagyon fontos eszmecserére. A nemzetközi szereplők, az intézményi szereplők, európai intézmények mit is tehetnek a konfliktusos területen élő lakosság érdekében? Ez a témám. Már is kezdem a lényeget tárgyalni, hiszen kevés idő áll rendelkezésemre. Mik ilyen kihívások állnak az Európa Tanács előtt? Van néhány jogi kötelezettség, de vannak gyakorlati akadályok is az Európa Tanács előtt. Ezekről szeretnék beszámolni. Az általánosabb kihívások az emberi jogok, demokratikus értékek, a jogállamiság értékeinek tiszteletben tartása sajnos még nem a valóság az egész kontinensen. És tudjuk, hogy a konfliktus által a területeken a lakosság ki van téve az emberi jogok megsértésének, egyszerűen sokszor nem tudnak rendelkezni az emberi jogaikkal a területen. Ezek az emberek, akik ilyen területen élnek, mi abból a feltételezésből indulunk ki, hogy nem ugyanolyan szintű védelemben részesülnek az alapjogok tekintetében, mint más európai polgárok. És az em- Európai Emberi Jogi Egyezmény és ellenőrző mechanizmusának az értékeit nem tudják kihasználni. Becslésünk szerint Európában kb. 3 millió ember nem fér hozzá az európai standardokhoz, és az emberjogi védelem mechanizmusaihoz nem férnek hozzá. Ezt nagyon sokszor elmondjuk, az Európa Tanács főtitkára is rendszeresen elmondja. Továbbá azt is tudjuk, hogy a nemzetközi közösség nagyon sok erőfeszítést tesz, hogy a befagyott konfliktusok megoldódjanak. Elsősorban a kemény biztonságra koncentrálnak ezek a szervezetek az emberi jogi témákat nem kezelik elsődleges prioritásként a nemzetközi formátumok. Az Európa Tanács nem részese a konfliktusrendező formátumoknak, viszont a kompetenciája és a szakértői felkészültségén miatt rendszeresen foglalkozik az Európa Tanács két fronton ezekkel a kérdésekkel. Több próbálkozásunk volt arra, hogy hozzáférjünk az érintett területekhez, hogy az emberi jogi helyzetet felmérjük. Másodszorban próbáljuk javítani az emberek helyzetét, olyan emberek helyzetét, akik ezeken a területeken élnek. Fölhívjuk a figyelmet a problémákra, kapacitásépítési tevékenységet végzünk, ezt bizalomépítő intézkedéseknek nevezzük az Európa Tanács tevékenységén belül ahhoz, hogy az Európa Tanács megfelelően láthassa el a szerepét, nagyon fontos, hogy az emberi jogi eszközöket, a monitorozó eszközöket nehézség nélkül lehessen kihasználni. A kihívások, amik előttünk állnak, a tényleges fizikai hozzáférés a területekhez, figyelembe véve a területi tagállami integritási kérdéseket, az elismert határokat, és a másik kihívás hogy együtt tudjunk működni a területen a civil szervezetekkel, és nyomon tudjuk követni a folyamatokat. Feltételezve, hogy minden szükséges feltétel rendelkezik, a de facto hatósággal való kapcsolat egy érzékeny kérdés. Praktikus megoldásokat próbálunk használni. Számunkra lényeg ez, hogy ezeket a kapcsolatokat úgy eh, tekintjük, hogy ezek fontosak a tevékenységünk elvégzéséhez. Az Európa Tanács monitorozó mechanizmusai egyezményeken alapulnak. Monitorozó mechanizmus esetén fontos a végső jelentés elkészítése, és hogy kinek adjuk át ezt a végső jelentést, a párbeszédek során ki legyen a partnerünk. Ez egy fontos jogi kérdés praktikus megoldást keresünk. A főtitkár úr kiemelt egy konkrét praktikus megoldást. A jelentések, amiket a monitorozó mechanizmus látogatásai alapján készítünk, ezeket a főtitkár kapja meg, és a főtitkár a releváns szereplőknek átadja hangsúlyozva, hogy az ott élő emberek emberi joga a legfontosabb kérdés, és ezekben a jelentésekben nem szerepel a státusz vagy a területi követelési elismeréséről semmi sem rendszeresen. Gyakorlatilag az összes helyzetben, amiről most beszélünk, fölmerülnek ezek a problémák. Az Európa Tanács monitorozása Abháziában, Transnistriában és a Krim területen kapott valamennyi hozzáférést. Ugyanakkor nagyon kevés a manőverezés, a mozgás lehetőségünk a látogatások nyomon követése területén, ezt meg kell, hogy mondjam őszintén, a hozzáféréssel kapcsolatban és a monitorozó munkával kapcsolatban. Néhány példát szeretnék bemutatni és hogy ezen helyzetekben mi voltak a következtetések. A főtitkár évente készít egy konszolidált jelentést a grúziai helyzetről. 2010 óta készülnek ezek a jelentések, illetve már korábban is megkezdődött. A legfontosabb téma a helyi lakosság jogainak a kérdése, a grúz lakosság helyzete a Gali kerületben, az, hogy rendszeresen letartóztatják őket, ez egy nagyon fontos negatív hatás, és az emberek szabad mozgásának a jogát, a családi élethez való jogát, a szociális és gazdasági jogaikat sértik ezek az intézkedésekkel. A grúzi lakosság rendelkezésére álló dokumentáció is fontos, és ez is érinti a szociális és gazdasági jogaikat, valamint a belső menekültek helyzetére is ez vonatkozik. Az egyik példa a nehéz hozzáférésre krími területe kapcsolatos. A krízis megkezdésétől kezdve az Európa Tanács erőfeszítéseket tett hogy a monitorozni tudjuk a félszigetet máig. Az emberi jogi biztos volt az első, aki látogatást tett márciusban. 2014 márciusban tett látogatást, nem elnézés, 2014 szeptemberében Kievben, Moszkvában járt, és a jelentése sok aspektus tartalmaz az emberi jogok kérdéséről, a halálesetek, eltűnt személyek, a krimi tatárok, az ukrán etnikumhoz tartozók helyzete, az orosz állampolgársággal rendelkezők helyzete, az élethez való jog kérdése, a elszámoltathatóság, fizikai támadás és fenyegetés újságírók ellen, biztonságos körülmények biztosítása az emberi jogi aktivisták számára. Ezek voltak a problémák. Később a krimi hozzáféréssel kapcsolatos problémák, illetve a miniszterek bizottságáról a font, folyamatos felhívásra vonatkozóan az e, főtitkárt, a miniszterek folyamatosan felhívják arra, hogy foglalkozzon a konfliktussal, és hogy megoldható, teljesíthető megoldást javasoljon a helyzet problémáira. Konzult, igen, egy perc és befejezem. Egy missziót tudott küldeni, Zsorás Tudman nagykövet vezette ezt a delegációt Krimbe, egy hetet töltöttek ott, és aztán beszámoltak a eh, helyi, hely, a helyzetről. A következtetés az volt, hogy ez volt az első látogatás, a helyzet felmérése volt a cél. Az általános következtetés az volt, hogy a monitorozó mechanizmus számára a hozzáférést biztosítani kell, fontos a nyomonkövetés, az emberi jogi jogsértésekkel kapcsolatos témákban. Már be is fejezem. A fő következtetés az volt, hogy a lakosságot sokféle módon súlyosan érinti a helyzet. Az egyezmény kettes cikke, emberi, az élethez való jog, kínzás tiltása, emberi jogok, szabadságjogok, biztonsághoz való jog, méltányos elbánáshoz való jog, és az eltűnt személyek, a halálesetek kérdését is említi a jelentés, ami ukránokat, krimi tatárokat érint. Még annyit szeretnék mondani, hogy a biztosnak a NECK területre sikerült eljutnia, ő is készítette egy jelentést, és abban is hangsúlyozta az emberi jogi jogsértéseket. Az Európa tanár számára fontos a hozzáférés azért, hogy egyértelműen lássuk, pontosan lássuk, hogy milyen jogsértési helyzetek merülnek fel, és a nemzetközi közösség, illetve az Európa Tanács mit tehet ezekben a témákban. Köszönöm szépen. Végül is utolsó jár, de nem legkevésbé fontos, mondom nyilvánvalóan megadnám a szót Rácz doktornak, aki nemrég végzett, tehát nemrég készítettek egy tanulmányt ebben a témakörben, amelyet önök is megkaptak, és remélem és bízom, hogy abban, hogy alaposan megismerkednek vele, és most 10 percben Rácz úr ismerteti ennek az anyagnak a legfontosabb tanulságait, következtetéseit. Megadom a szót önnek. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy lehetővé tették, hogy megjelenjek el önök előtt. Nyilván először az apró betű, minden, amit most elmondok, az én személyes véleményem, ez sem a finn intézménynek a véleményét nem jelenti hivatalosan sem Finnországért, sem bármilyen más finn, vagy nem finn hivatalos szervezetét. Ebben a 9,5 percben megpróbálom előkészíteni a, <clears throat> a második részben következő régió specifikus prezentációkhoz a, a terepet. Hogy én érintsek három főbb témát. Először is a különbségeket ezek között a befogyott konfliktusoktól sújtott területek között, mert ezek nagyon eltérnek egymástól. Másrészt beszélnék a Krím félszigetről, kiegészítve azt, ami már elhangzott, majd néhány megjegyzést en, ezeknek a konfliktusoknak a hasonlóságaikról. De először beszéljünk a különbségekről. E, tisztában kell lennünk azzal, hogy földrajzilag nagyon különböznek egymástól ezek a befolyott konfliktusok, különösen a, e, e, dimenziókat, a méreteket érintve. A Krim félsziget területleg a legnagyobb, és sokkal több embert is érünk, mint a négy többi befogyott konfliktus együttvéve a Kínfélsziget eh, népessége 2,2 millió ember volt eh, az annak találás előtt, 26 eh, ezer négyzetkilométeren. A Dél-Oszétia ehhez képest egy viszonylag kis terület, 3900 négyzetkilométer. A méret nagyon számít ezekben a konfliktusokban. Eh, ugyanígy teljesen eltérő ezeknek a térségeknek a eh, jogi státusza. Nem vagyok eh, jogász, hanem biztonsági szakértő vagyok. Transnistria és Karabach esetében két olyan területről van szó, amelyek úgymond függetlenné, függetlenségüket kikiáltották, ezt azonban nem ismerte senki az ENSZ tagállamai közül Abházia és dél más, mert az ők függetlenségét néhány ENSZ tagállam elismerte, legfontosabb ezek közül természetesen az Orosz Államszövetség 2008-ban. A Krímfősziget pedig megint csak különleges helyzet, mert ennek illegális annektálását egyetlen más ENSZ tagállam sem ismerte el, kivéve azt az, az ENSZ tagállamot, amelyik az annektálásra végrehajtotta maga Oroszország. E, nos, milyen helyzet a de facto jogalkotással? E, ez a legfontosabb e, vonalkozás éppen, amikor az emberi jogoknak a megvédését illeti. Ki az, aki ezzel a területen gyakorlatilag uralja a helyzetet? Transnistria, Abházia, Délosszétia, nagorno karabakh esetében mindezen területeknek van saját helyben fölállított de facto jogalkotási, bíráskodási irányítási rendszere. Jól lehet egyfajta jogi fekete lyukat jelentenek, hiszen nem ismeri őket egyetlen külső ország sem. Ettől függetlenül de facto gyakorolják a, a, a jogi gyakorolják a hatalmakat. A Krím azonban az annak táló ország eh, de facto eh, eh, uralma alá tartozik. Azonban természetesen a történelem is számít, egészen más események vezettek ezekhez a befagyott konfliktusokhoz. Transnistria 1992-ben egy rövid polgárháború után szakadt el, ettől kezdve, és ez, itt, itt nem, nem, nem etnikai és nem is vallási különbségek vannak. Abházia és dél esetében ők Grúziából szakadtak ki nagyon piszkos, erőszakos, csúnya polgárháború után, majd Oroszország is belépett a konfliktusba, és mindkét oldalon egyértelműen etnikai alapon elkövetett bűncselekményekre kerül sor. Egyik eddigi konfliktusban sem sincs azonban lehetősége annak, hogy eszkalálódna a probléma. A Nagorno-Karabakh azonban messze a legerőszakosabb konfliktus, fegyveres konfliktus volt. Itt masszív etnikai alapú erőszakoskodás követtek el mind a két oldalon, és itt azonban fontos, hogy, a, hogy nincs nemzetközi jelenlét, egyáltalán néhány, néhány aktamentesítő és egyéb nem kormányzati szerv kivételével, és április, 2016 áprilisában fegyveres összecsapásokra került sor. Nos, az Orosz Államszövetség ugye tagja az ENSZ-nek és tagja az Európa Tanácsnak, tehát kötelezik eh, bizonyos kötelezettségek az emberi jogok tiszteletetése tekintetében, ezért elfben mondhatnánk azt, hogy eh, eh, ilyen alapon a krími félszigeten kell, hogy a legjobb legyen a helyzet, hiszen ott megvan a jogi háttérehez. De facto azonban a helyzet messze ott a legrosszabb. Eh, masszív elnyomásról számolnak be, eh, és ez a helyzet romlott, eh, különösen a krimi tatárok és az ukrán politikai aktivisták esetében. Gyilkosságok, emberrablások, kirakatperek, elmegyógyintézeti kezelések egy sor példát lehet említeni. Az Európa Tanács jelentése, amely a januári látogatás követi, 2016 januári eh, támogatás követi. Nos, tavasszal jelent meg a jelentés, és akkor azt mondta, hogy az elnyomás masszív, de még mindig eh, egyének ellen irányú eh, hogyha ha a medzsliszt betiltották volna, a medzsliszt a krimi tatárok képviseletesnete, akkor még nem tiltották be a medzsliszt, sajnos azóta már betiltották, és április ez év szeptemberében a legfelsőbb bíróság Oroszországban jóváhagyta a medzsliszt betiltását, ami azt jelenti, hogy, hogy, hogy a forgatókönyv még rosszabb, mint jelentés idején volt. Négy-öt percem van még a hasonlóságok elmondására. Az emberi jogok megsértése kapcsán sok hasonlóság, nagyon kevés lehetősége van az itt élő polgároknak az igazság szolgáltatást hozzáférni. Ha az ember elolvassa a dél-oszétiai emberi jogi ombudsmannal készült interjút, akkor ott vannak beszámolók az intézményrendszer hiányairól, de papíron legalább léteznek az intézmények. De facto az politikai szándék arra, hogy az emberi jogokat meg is védjék ezek az intézmények, az gyakorlatilag létezik. A hatóságok de facto nem vesznek részt az emberi, emberi jogok védelmében, Bizonyos esetekben ez az intézmények működésképtelenségével párosul. A logika háttérben ugyanaz mind az öt esetben, legalábbis hasonló, mert emögött van logika. A logika az az, hogy míg de jure az emberi jogok védelme biztosítva van egy többi kevésbé fejlett intézményrendszerre, ehhez képest a rendszerbiztonsági megfontolások felülírják ezt a szándékot, vagy az intézményes rendszert, amelynek a célja az, hogy a emberi jogokat védje. A rendszerbiztonság, politikai biztonsága sokkal fontosabb, és hogyha ha két rendszer, két elvárás rendszer ütközik, akkor egyértelműen a rendszerbiztonság nyer, és az emberi jogok védelme veszít. Abházia, Abházia Nagorno-Karabakh és a többi terület egyértelműen jogi feketéket képvisel, ez nagyon kis lehetőséget ad a közvetlen nemzetközi beavatkozásra. Van hány siker, például a transznisztriai vezetők elleni utazási tilalom, jó lehet a listán, konkrétan egyetlen ember sem szerepel, de a lista ettől függetlenül érvényben van, tilalom érvényben van, ez önmagában is jelentős. De nagyon fontos, hogy beszéljünk a saját országokon belül, hazajukba delizett emberek helyzetével. A Krímfélsziget különleges helyzet, Moszkvát ugyanis számos elkötelezettség kötelezettség terheli, de a helyzet annyira rettenetes, hogy még az orosz emberi jogi ombudsman jelentése is nagyon kritikus a krími helyzetről, úgyhogy rengeteg lehetőség van itt a Krémfélszigeten az Európai Parlamentnek is a nemzetközi szintű részvételre. Köszönöm szépen rá, szó, nagyon érdekes volt ez a beszám. A második panel során Grész kollégának átadom az elnökséget. Köszönöm szépen a saját nevemben a részvételt, és természetesen nyomon követem a vitát máshonnan, mert egy másik ülésre át kell, hogy menjek. Köszönöm szépen. So open So um, I think we have good, a good introduction um, to, to these conflicts, their similarities and their... Nagyon sok hasonlóság van itt a konfliktusok között, és vannak különbségek is, főleg az emberi jogi helyzet tekintetében. Reméljük, hogy megoldásokat is tudunk keresni ezekre a konfliktusokra. És most eh, átadnám a szót a kollégámnak, André Dzsibnek, a Emberi Jogi Albizottság nevében, és meg is nyitnék egy rövid vitát. Az összes felszólalónak maximum két perc időt adok. a szolidaritás nevében be fogom tartatni ezt a szabályt. A képviselőkkel kezdem. Petros uh, Astralivicius az első felszólaló két perc. Thank you for Köszönöm, és uh, köszönöm elnök asszony, és köszönöm, hogy megszervezték ezt a mai eseményt. Nagyon fontos és nagyon időszerű ez a konferencia. Ma, december 8-án, ma van a 25. évfordulóra a korábbi gyarmatosító hatalom a Szovjetunió felbomlásának a évfordulója, 25. évfordulója. Nagyon fontos ez, hiszen a, akik, tehát nagyon fontos volt az, hogy megállapodás született arról, hogy másfajta politikai területen, vagy másfajta politikai módon próbálnak jövőt építeni, de mindez nem következett be, hiszen még megvan egy maradvány hatalom az Orosz Federáció, ami másfajta jövőt kíván elérni. Próbáltunk valami újat építeni, valami gyarmatosítást követő posztkoloniális dolgot, de másfajta helyzetet. Nem csak befagyasztott vagy befagyott, hanem hibrid konfliktusaink is vannak az Orosz Federáció szomszédságában. Nem más országok szomszédságában, hát EU-s szomszédság ez, de elsősorban az Európai Föderáció szomszédsági politika szempontjából kellene vizsgálni ezt a helyzetet. Most a krimi tatárokkal szeretnék foglalkozni. Ők be, őslakos, őslakosok, egy őslakos nép az Európa területén, és nagyon nagy az együttérzésünk velük. Mustafa Dzsemelovot Szaharab díjra jelöltük, de a szimpátián túl a krimi tatárok számára nagyon fontos a mi támogatásunk, főleg, hogy meg tudják tartani az identitásukat, a, az FSB, KGB oldalról támadják őket, gyakorlatilag eltávolítják, elmozdítják a vezetőiket, akik soha nem térnek haza. Úgyhogy kérdésem, a NIER főigazgatóságra számíthatunk ebben a témában, például TV, rádió és internetes műsorszórás területén az ilyen népesség érdekében. Ez a mi feladatunk, itt emberi jogokról van szó. Iveta Grigolé a szó. Kedves kollégák, szeretném jelezni, hogy nagyon időszerű ez a konferencia, időszerű a téma. Az Euronest tagja vagyok. Sajnálatos, hogy öt befagyott konfliktus van olyan területeken, amelyeket lefed a mi delegációnk. Az utolsó a krími, krimi konfliktus. Nagyon odafigyelünk erre a konfliktusra. De szeretném elmondani, hogy azt talán nem jó, hogyha megfeledkezünk, mondjuk így fogalmaznék, a korábbi konfliktusokról, az első konfliktusokról, Azerbajdzsán, Örményország, ilyen esetek. Két ország, az Euronest két országai között fönnáll egy konfliktus, és sajnálatos, hogy a konfliktusnak nincs megoldás még mindig. Természetesen mi egyértelműen kimondjuk, hogy Oroszország áll a, a krimi konfliktus mögött, de hát az azerbajdzsáni örmény konfliktus mögött is ö, az orosz kérdés áll. Talán azt kéne végig gondolnunk, hogy hogyan tudunk segíteni ezeknek az embereknek, akik például a Karabakh területén vannak, és természetesen Krím, a nyelszeren túli területen, vagy Oszétiában élő emberekre kell is gondolnunk kell. Mert ez a konfliktus ez két ország között merült fel, amelyek az Euronest-hez tartoznak. Talán valamilyen megoldást ki tudnánk találni, hogyan lehet megoldani a problémát, hogyan tudjuk támogatni ezeket az embereket. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ketten kértek szót. Először a képviselőt, Rebecca Harmsot hallgatjuk meg, és utána a többieket. Semmit nem szeretnék hozzáadni a helyzet leírásához a befagyott konfliktusos területek esetén. Kicsit kellemetlenül érzem magam. Annyira nehéz eldönteni, hogy mit tehetünk, azon túl, hogy megvizsgáljuk a helyzetet, hogy beszélünk róla. Az európai csúcs előtt is ugye nagyon jó, hiszen szankciókról született döntés, stratégiai diplomáciáról született döntés Oroszországgal kapcsolatban. Úgyhogy jó, ha beszélünk ezekről a kérdésekről. Egy specifikus problémát szeretnék említeni, amit Donetsk és Lugansk területén látok. Persze kívülről természetesen nem tudtam oda utazni. Szociális problémák. Egyre több állampolgár, aki a területen él, a befagyott kelet-ukrajnai területeken egyszerűen az egészségügyi ellátáshoz, vagy akár élelmiszerhez sem férnek hozzá, vagy fűtött lakáshoz télen ez egy plusz kérdés azokhoz a problémákhoz képest, amelyekről beszámoltak. Szerintem az Európai Unió láthatóbb kell, hogy legyen az ilyenfajta problémák kezelése során, hiszen ez is alap, alapjogok, az állampolgárok alapjogjának a megsértését jelenti. Köszönöm szépen, Rebecca Harms. úgy gondolom, hogy e tekintetben az ECO főigazgatósággal is majd kell, hogy egyeztessünk a humanitárius támogatások témájában. Többen kértek szót. Szeretném elmondani, hogy a, itt nem államközi vagy egyoldalú problémafelvetés a célunk. Az emberi jogi aspektust vizsgáljuk a konfliktusok esetén. Úgyhogy kérem, hogy tartsa mindenki fejében ezt, és az örmény parlament képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó lenne, hogyha az euró ezt nem kellene, hogy foglalkozzon államközi problémákkal, de hát ahhoz az esemény megfelelően elő kell készíteni olyan témákról kell beszélni, amelyek az emberi jogokkal kapcsolatos, és ez a témánk, és a lakosságok, a lakosság, a lakók, az ott élő emberek képviselőjét nem látom itt. Kikről beszélünk? Ne ez a Mandélát említették, de ki ö, tagadja meg az emberi jogokat ezen es emberek esetén? Persze most nem azért vagyunk itt, hogy a konfliktusról beszéljünk. Schubel úrhoz intézem a kérdésemet az Észak-Arabahi területe kapcsolatban azt mondta, hogy az EU külügyi szolgálat foglalkozik a kérdéssel. Az EUCR nem tudja meglátogatni az Észak-Karabakh területet, ezt említette Florence képviselő. Azt említette, hogy az IDP nagyon fontos kérdés, Remélem, hogy az európai jelenlévő NGO-kkal egyeztetni tudnak. A talis területet különösen sújtotta az áprilisi háború, és remélem, hogy a szervezeteken keresztül támogatni tudják a helyi menekülteket, és támogatni tudják, segíteni tudják az integrációkat. Rácz András, ön személy szerint mutatja meg ezt a prezentációt, erre egy személyes kérdésem van önhöz. Szerbia megadta az engedélyt a koszovói helyzet nyomon követésére és a koszovóiak támogatására, vagy pedig intézményi szinten ezt kötelezettségnek tekintik. Miért nem mennek oda egyszerűen ezekre a területekre, és miért nem vizsgálják meg a problémákat a helyszínen? Köszönöm. Az utolsó felszólaló Muradov úr az azerbajdzsáni parlamentben két perce van. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Nagyra értékelem az erőfeszítéseket, amelyeket az Emberi Jogi Albizottság tesz. Először is egy általános kérdésem van a panel előadóihoz. A napirendből azt látom, hogy a európai külügyi politikával foglalkoznak mindannyian, viszont egyikük sem említette az észak karabakh körüli hét a régiót. Hogyha valaki észak karabakhal foglalkozik, itt ugye nem vita kérdésről van szó, hanem az ENSZ részéről van egy állásfoglalás, egy határozat, és az Európai Parlament részéről születtek állásfoglalások is. De mit tudunk mondani az örmények által elfoglalt területekről? A folyamat még mindig érvényes, hogyha megfelelő időben az Európai Parlament képviselői nem foglalkoznak ezekkel a konfliktusokkal, akkor nem fog megoldódni, nem fognak megoldódni ezek a konfliktusok. Második megjegyzésem a konfliktusok státusza fagyasztott, befagyott konfliktusnak nevezik ezt, de volt, aki azt mondta, hogy ezek nem befagyott konfliktusok. Az embereket egyszerűen elrabolják az észak területen, azerbajdzsáni állampolgárokat elrabolnak, elrabolnak, megkínozzák őket, és senki nem említette ezeket az eseteket. Van egy úgynevezett bíróság Örményországban, és ez a két ember, akit két embert elraboltak, és megkínozták őket ott ezek a tények, tehát erről kéne inkább beszélni, és nem arról, hogy mit akarunk látni a jövőben. Még egy megjegyzés sem lenne, hogy az európai intézmények hogy tudnak hozzájárulni a konfliktusok megoldásához. Az területfoglalást miért nem nevezzük területfoglalásnak? Miért próbálunk diplomatikusan fogalmazni? Pont emiatt a diplomatikus megfogalmazás és probléma kezelés miatt egyre több területet elfoglalnak. Úgyhogy mi azt javasoljuk, hogy a témával foglalkozunk, nyílt módon legyen nyitott mindenki számára az ilyenfajta eszmecsere, és hívjuk meg a helyi közösségek képviselőjét. Az észak-karabahi azerbajdzsán lakosságot például hívjuk meg. Maradov úr, köszönöm. Természetesen végig gondolhatjuk, hogy hogyan lehet folytatni az ilyenfajta eseményeket, és hogyan tudunk egyeztetni a helyi lakosság képviselőivel de a nemzetközi humanitárius és emberi jogi szervezetek hozzáférése is problémás ezen a területen, ezeken a területeken, úgyhogy el tudom képzelni, hogy az ottani lakosok nem tudnak szabadon véleményt nyilvánítani. Utolsó felszólalóként ebben a panelban Jezef úrnak adom meg a szót az azerbajdzsáni parlament részéről. Két perce van. Utána az összes panel előadót majd megkérem, hogy reagáljanak a kérdésekre, és utána átérünk a második panelre. Спасибо большое, я буду говорить на русском языке. Köszönöm szépen, oroszul fogok beszélni. Я являюсь членом исполкома Карабаха, который сегодня никак не могу посетить свои места, где я родился. Nagono, Karabach hegyi Karabach lakója vagyok. Ez egy elfoglalt terület. Köszönöm a konferencia szervezőinek ezt az eseményt, köszönöm a panel résztvevőjének is. Nagyon fontos beszélni ezekről a helyzetekről. Sajnos nagyon kevés időm van, csak egy kérdést szeretnék feltenni. Önök szóltak Peszakoljevről. Ez egy olyan terület, ahol van egy személy, akit börtönbe vetettek, senki nem tudja, hogy mi van vele, nem tudják Paszagújlev úrral, hogy mi van, nem tudják, hogy hoztak-e ítéletet az ő ügyében, tehát ez egy nagyon különös eset. Sajnos nagyon kevés időm van, el kell azonban mondanom, hogy nagyon sok problémával küzdünk, Érdekelne, hogy hogyan kívánja kezelni az Európai Parlament a mi régiónkat. Mindenkit arra kérek, akik most itt ülnek, hogy támogassák a régiónkat kezdeményezéseikkel, hogy párbeszédet folytathassunk a térségben. Pozitív ösztönzés lehetne ugyanis adni a béke folyamatnak a Minszki csoport keretében. Ez az egyetlen út, amelyre léphetünk a jövőben régiónk érdekében Jelenleg a mostani ifjúság szenvedi meg ezt a helyzetet, a párbeszéd útjára kell lépnünk, pozitív ösztönzést adva. Köszönöm. És most megadom a szót az előadóknak. Kérem, hogy röviden reagáljanak a hozzájuk irányított kérdésekre. És a második panelben az egyes konfliktusokkal fogunk foglalkozni, és természetesen majd lehet kérdéseket föltenni. Úgyhogy ha most nem kapnak választ a kérdésre, akkor újra a szót kérhetnek majd. Tessék. Köszönöm szépen. Érdekes véleményeket hallottunk. A krími tatárokkal kapcsolatban az első felszólal említette ezt a kérdést. Nagyon sok elképzelésünk van arról, hogy mit tehetünk. Folyamatos kapcsolatban állunk Csemeljov úrral. Tegnap találkozott az igazgatómmal, ugye a krími tatárok képviselője, vagy tegnap előtt. Kievben próbáljuk őket támogatni. Nehéz a helyzetük. A biztosítanám önt arról, hogy sok elképzelésünk van, aktívan dolgozunk ezen, és talán Lorenz kollégám ehhez majd még hozzáfűz valamit. Hámszasszony, teljesen egyetértek önnel, láthatóbbak kell, hogy legyünk, de azért emlékezhetném arra önt, hogy már három emberi jogi témákkal foglalkozó biztos Julina biztos már eh, háromszor természetesen nem a konfliktusos területen jár, de a közigazgatási határhoz közel járt ezeken a területeken, és már, ha jól emlékszem, több mint 100 millió eurós humanitárius támogatást biztosítottunk a terület számára, és az összeg 40%-a a kormány által nem ellenőrző területekre jut, vagyis a szeparatista területekre. Ezzel együtt igaz, hogy láthatóbbá kéne, hogy tegyük ezt a támogatást. És ez a belső migránsokra is vonatkozik természetesen. Támogatnunk kell a helyi integrációjukat, jelenleg ugye Ukrajna ellenőrzés alatt vannak ezek a területek. A úgy gondolom, hogy a képviselőm készen áll arra, hogy a területre látogasson, de természetesen ehhez mindkét oldal támogatása kell. Ez együtt ez fontos lehetőség. Sokat utazik a régióba, hogy tudják, próbál megoldást találni a meglévő problémákra. EU és külön tudom, hogy ez alapvető feladata azerbajdzsáni parlamenti képviselő rákérdezett általában az észak területre, nem specifikáltam a hét környező területet, de természetesen a konfliktus megoldásba mindig bele gondoljuk és belefoglaljuk ezt is a Minszki csoporttal együtt. Köszönöm, Schuber úr, Lorenz úr. Köszönöm. Először is teljes mértékben egyetértünk az elemzésükkel, hogy nagyon nagy igény van itt a válság, a konfliktusok megoldására. Természetesen jó lenne, hogyha több forrás állna rendelkezésünkre. A meglévő erőforrásokkal a maximumot próbáljuk elérni. Ahogy a bevezetőmben is mondtam, Ugye teljesen igaza van, hogy ezek az emberek alapszolgáltatásokhoz, lakáshoz, egészség, ügyi ellátáshoz nem férnek hozzá. 66 millió a humanitárius támogatást biztosítottunk egy, eddig, próbálunk még többet tenni. A médiával kapcsolatban támogatást biztosítunk azért, hogy a egyensúlyt lehessen biztosítani, például a belső menekültek témájában a főképviselő stratégiai kommunikációs csapata is jelentős munkát végez korlátozott forrásokkal. A következő EPNK 3-mal kapcsolatban, és köszönöm a javaslatokat. A jövő év elején fog indulni ez a program, úgyhogy köszönöm a megjegyzést. A támogatások kapcsolatban, hogyha részletes információkra van szükségük, akkor szívesen írásban meg tudom adni a szükséges információkat. Köszönöm. Yeah, thank you very much. Köszönöm szépen, Lorenz úr. Most pedig nagy örömmel adom meg a szót a szakértőknek, hogy Soba úr. Thank you very much. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen közvetlenül hozzám nem szólt egyetlen kérdésem, de talán eh, amit a szociális kérdésekkel kapcsolatban eh, a Luganszki eh, térség, ugye amely itt, itt az Európa Tanács és az emberi biztos nyilatkozatot is figyelembe kell venni. Ha megnézik az utolsó jelen, legutóbbi jelentést, ez a kérdés itt kifejezetten hasonlóan szerepelt, hogyan tudnánk lehetően a mértékben kezelni ezt a térséget, hiszen itt emberek szenvednek, nem kapnak nyugdíjat, nincs egészségügyi szolgáltatás, nincs egyéb szociális ellátás. Yeah, thank you very much. And now... Köszönöm szépen, Rácz úr, meghatom meg a szót. Köszönöm, megpróbálok rövid lenni. Először is Asztrovicsus úr kérdése a krími tatár médiumok támogatása. Sajnos rossz hír, hogy Oroszország jelentősen növeli az itteni belbiztonsági erők jelenetét. Itt nagyon kemény elektronikus hadviselés folyik, tehát ez azt jelenti, hogy valószínűleg hamarosan el fogják fogni azokat, akik Kievből a, a krémi térségből szerzett információk alapján műsort szórnak, hamarosan be kell, hogy fejezzék ezt a tevékenységet. Sajnos mind a két fél hozzájárulásához szükség van ahhoz, engedélye szükség van az, hogy a területre el lehessen menni Muradov képviselő a Nagorno-Karabakh térség és hét résség, térség. Nos, ezek, ezek a természetes jelentés említi, de nem tudtam erre kitérni. Természetesen ezekre a térségekre is odafigyelünk. Jezseb úr kérdése. Ennek a két polgárnak a bírósági ügye Nagorno-Karabakh de facto hatóságai. E, nos, er, erre hivatkozunk, amikor a jogi fekete lyukról beszélünk. Igazi átláthatóság nincs, igazi felügyelet nincs e, itt az igazságszolgáltatási rendszerben, úgyhogy ilyen dolgok sajnos történnek. És végül az Európai Parlament képviselője Harz úr e, tehát a kérdés, hogy mit tehetünk. Nos, a jó hír, hogy a soraim a jelentésben a konkrét példák vannak. A nemzetközi figyelem, nemzetközi olafigyelés életeket ment. Kocsenko és egyéb személyek, akiket elraboltak a krími térségből, súlyos büntetéseket kaptak, de életben maradtak. Mert a nemzetközi figyelem, odafigyelés ténylegesen életeket ment sokkal többet is lehetne tenni, de ne felejtsük el, ez a lényeg, a nemzetközi odafigyelés életmentő elnök. Köszönöm szépen, Rácz úr. Most akkor a második panelre áttérünk, átadom a vezetést eh, kollégámnak, eh, Andrzej Gzsibnek, eh, és a négy felszólaló is helyet cserél az új panel tagjaival. Köszönöm. Okay, we start with second round. Megkezdjük a második kört a konferenciánkon. Köszönöm szépen a vendégeknek, hogy megjelentek. A második panelben a specifikus elhúzódó konfliktusokkal foglalkozunk, illetve a területkövetelésekkel. Dmitra Sulga az első előadó, a Kievi Nemzetközi Reneszánsz Alapítványtól. Alexandra Matvicsuk a következő, az ukrajnai polgári jogi központ elnöke, Irakli Polkice úra lesz a következő, Grúz Stratégiai Tanulmányok Intézete elnök helyettese, Abháziával és Dél-Oszétiával fog foglalkozni, valamint Denis Samut úr lesz még az előadónk a Lynx képviseletében a Nagorni Karabakh témával. És most átérnék a lengyelre, az anyanyelvemre. Eh, szanowni Państwo, eh, pierwsza część eh, z udziałem przedstawicieli instytucji Az első részében találkozónak arról hallhattunk, hogy az európai intézmények képviselői hogyan értékelik ezt a helyzetet. Ugye azt gondolják, hogy ezen konfliktusoknak különböző okaik vannak. Az emberi jogi helyzet az egyes területeken természetesen eltérő. Többek között Rácz András is hangoztatta ezt, és ahogyan említettük, a konfliktus okokait nem vagyunk képesek megszüntetni. Mit leginkább a civil társadalom emberi jogi helyzete iránt érdeklődünk az érintett régiókban. Itt azon problémákról van tehát szó, amelyekkel e társadalmak küzdenek. Mindig felmerül a kérdés, hogy mit is jelent a frozen konflikt fogalma. Senki nem érti pontosan, ezt a terminust, azonban el szeretném mondani, hogy egy valóban összetett területről van itt szó az Euronest tevékenységén belül. Hogyha ezen témákról szólunk, akkor mindig egy rendkívül összetett helyzettel szembesülünk. Nagyon nehéz ez a helyzet megértése. Tudjuk azt is, hogy Ukrajnában nagyon sok belső elűzött van, és sokan elveszítették a megélhetésük alapját, rengeteg cég ment tönkre ezen válságok okán. Ezen kívül vannak más területek is, ahol szintén fennállnak lappangó konfliktusok. Aztán a Krímfélszigeten beszélhetünk a krimi tatárok különleges helyzetéről is. Most szeretném megadni vendégeinknek a szót. Kérem, hogy mindenki az időkorlátokat tartsa be, 8 percben szólhat mindenki, és így még a vitára is lesz időnk. Dimitrov, fog elsőként szólni az International Renaissance Foundation részéről. Ki ebből? Tessék önni a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívtak. Először is elnézést kérek, hogy nem tudok végigmaradni. Kicsit hamarabb el kell mennem, hogy elérem a repülőgépemet. Másrészt, mint hogy én a Krím térségből jövök, eredetileg onnan származom, és nagyon sok rokonom még ott él. Számomra ez nem csak szakmai kérdés, hanem nagyon egyetemen személyes kérdés is. Elég hosszan tudnék beszélni a Krímről, de igyekszem minél rövidebb lenni, betartani az időkereteket. Először is szeretnék arra reagálni, ami már elhangzott az ülés első felében milyen a, mik a trendek, mit lehet tenni, e, mit tesz, mit tud tenni az Európai Unió és e, az Európai Parlament és a nemzetközi közösség összességében. Három fő trend van. Először is a militarizáció. ha emlékeztessem ennek arra, hogy a Szovjetunió idején e, a krími térség katonai szerepe rettenetesen fontos volt. Jó lehet turisztikai célállásként reklámozták. Most azt látjuk, hogy ugyan ez a helyzet. Oroszország felújítja a katonai létesítményeket és militarizálja a korábbi szintekre visszahozva a katonai képességeket. Másrészt újra megnyitották a nukleáris tároló létesítményeket. Nem tudjuk, hogy nukleáris fegyvereket már elhelyeztek -e, de a létesítményeket előkészítették erre. Nagy, nincs megerősített információnk a, a, a, ugyanakkor a Kaspi tóról Szíria felé indított rakétákhoz hasonló technológia jelenlétéről van információnk. Ezek akár Európa nagy részét, sőt Brüsszelt is elérhetik ez nem csak az ukrán biztonságot fenyegeti, nem csak a fekete tengerét, hanem az egész európai biztonságot is, ami jelen pillanatban a militarizáció szempontjából folyik. Sokszor elfelejtjük, hogy az, az orosz erők, amelyek Szíriában beavatkoznak, Krím, a Krímfélszigetről indulnak, onnan érkeznek, onnan kapnak támogatást ilyen pillanatban is. Másrészt az emberi jogok, emberi jogsértések szisztematikusan támadják az emberi jogokat. Ez a második jellegzetessége a trend, második trend. Nagyon sok anyag van erről, nagyon sok beszámoló, például az Európai Parlament legutóbbi jelentése is ezt állítja. Több mint 3000 politikai fogoly van. Gyakorlatilag nem maradtak nem kormányzati szervek. Ez volt a békés ellenállás utolsó bástyája, ez a néhány civil szervezet, amelyek azonban megszűntek, nincsenek médiumok, nincs, médi, nincs, nincs a krímtésekben egyáltalán semmilyen médium. Amikor kérdések merülnek fel arról, hogy mi a közvéleménye a kínfélszigeten élőknek, nincs közvélemény, Nincs közvélemény, mert nincs eh, közvita, nincs közbeszéd, nincs lehetőség közvélemény kialakítására. Csak hogy meg, ugye az orosz rendszerben ki azt mondani, hogy a Krímfélsziget Ukrajna része, ő magában bűncselekménynek számít, és ezért emberek börtönben vannak. Egy híres ukrán újságíró ellen pontosan emiatt zajlik eh, bírósági eljárás, eh, mert felszólalt eh, a krémfésziget elfoglalás ellen. Mi a harmadik trend? Az pedig a migráció és a, a népesség lecserélése. Ez stratégiai fontosságú bármilyen további jövő elképzelés szempontjából, a visszatérés lehetősége szempontjából akár 40 ezer embernek is el kellett hagyni a, a Krím félszigetet és elmenekülni Ukrajna nyugati részébe politikai okokból. Ezzel egy időben azon van egy jelenirányú folyamat, oroszok érkeznek a Krím félszigetre, tisztviselők, katonai segéderők, vállalkozók, munkavállalók, Eddig nincs megbízható adat, de egyértelmű bizonyítékai vannak annak, hogy az emberek milyen nyelvet beszélnek. A legkonzervatív beszélések szerint is 120 ezer orosz érkezett az elfogal, a Krím félszéget elfoglalása óta ebbe a térségbe. Hogyha ezeket az adatokat összesítjük, akkor azt látjuk, hogy a népesség 5%-a is lecserélődhetett akár az első kettő év alatt. Ha vessük ezt össze a történeti példákkal, a balti államokkal, és gondoljuk át, hogy mi ennek a következménye. Mi a lehetősége annak, hogy a, a krímről üldözöttek visszatérhessenek, mondjuk, hogy fél évszázadig várunk a konfliktus rendezésével? Mit lehet tenni? Mit tehet a nemzetközi közösség? Mit lehet az Európai Unió konkrétan? Nos, sok válaszra került sor eddig, és az elmúlt hónapokban nagyon fontos állásolásokat láttunk az Európa Tanástól. Nagyon fontos szavazásokra került sor az ENSZ-ben múlt hónapban. A bírósági, nemzetközi bírósági eljárásait is említhetjük. Oroszország ennek értelmében elfoglalta ezt a területet, megszállta, megszálló, a Krím megszállt területnek minősül. Remélhetőleg valamennyi EU-s tagállam és valamennyi keleti partnerségi állam el fogja ezt ismerni ezt az ENSZ közgyűlési szavazást kell minél nagyobb létszámban támogatni, az egy konkrét lépés lehet. A 49-es Genfi Egyezmény, ami a civilek véleményre szól a fegyveres konfliktusokban, ugyancsak nagyon fontos, ugyanis nagyon sok gyakorlati következmény van, például a Eh, megszálló erőnek kell felelősséget vállalnia minden ember jogsértésért. Eh, ide be kell, be kell tiltani a, a, az erőszakos sorozást, a, eh, a, oda kell figyelni a vallásgyakorlás szabadságra, és így tovább. Ezen kívül e, e, missziót kellene szervezni e, az emberi jogok figyelme követésére Eh, de kétlem, hogy az oroszok eh, engedélyt adnának arra, hogy eh, hogy ez a misszió a Krímbe is eljusson, de legalább Ukrajnában jelen kellene lenniük. Szankcionálni kellene az emberi jogsértéseket. Ezt meg kell fontolni, mert egyelőre a szankciók az ukrán szuverenitás megszegéséért kerültek kiszabásra, de az emberi jogok megsértéséért semmiféle szankciót nem alkalmazott még senki. Úgy gondolom, hogy akik ártatlanokkal szemben járnak el, azokat személyesen is felelősségre kell vonni. Szeretném figyelmüket felhívni azokra az ajánlásokra, amelyeket ukrán szakértők és aktivisták készítettek el, és ezek az anyag, ez az anyag a terem bejáratánál felvehető. Köszönöm, Slugá úr. Következő hozzászóló Alexandra Matvicsuk, aki a Polgári Szabadságjogi Központnak az elnöke. Asszonyom, öné a szó a, megnyílt az út a demokratikus állam építése előtt európai értékekkel. A demokratikus reformokat viszont meg akarja akadályozni Oroszország, és hibrid háborút indított. Több mint 9700 ember halt meg a konfliktusban, 22 ezer ember sérült meg, körülbelül 2 millió embernek el kellett hagyni a lakás, lakterületét azért, hogy békés területre költözön. A terrorizmus elleni cselekvések tekintetében itt egy paradigma helyzet alakult ki. A nemzetközi humanitárius támogatás rendkívül fontos a területen a fegyveres konfliktus kezdetétől számítva terrort használnak az állampolgárok ellen azért, hogy ellenőrzés alatt tartsák a területet. Az aktív kisebbséget gyakorlatilag fizikailag megsemmisítik, vagy fenyegetik. Semmit nem tesznek azért, hogy megvédjék a állampolgárokat, és a fotón is ezt mutatom be folyamatosan üldözik az ukrán szuverén állam jogait követelő aktivistákat politikai vélemény miatt, vallás miatt, más aktív tevékenység miatt. Az üldözhetés első, egyik első áldozata egy olyan személy volt, aki megpróbálta fölépni a jogokért, és egy 19 éves tanuló kínzása és gyilkossága miatt, vagy ez ellen lépett föl. Folyamatosan megsértik az emberi jogokat, a terrorpolitikáját követik, és erőszakos cselekményekkel fenyegetik a személyeket. Jelenleg a úgynevezett Donetsk és Luganszki népköztársaság ellenőrzése alatt lévő területen több mint 3 millió ember lakik. Vannak olyan területek, akik a jogi eljárások gyakorlatilag nem is léteznek. A szabadságjogok egyszerűen nem rendelkeznek az emberek, fegyveres ellenőrzés alatt vannak a területen. Amikor valaki azt mondja, hogy Ukrajnának demokratikus választást kell szervezni az elfoglalt, elfogadott területeken, ahol nem is léteznek az emberi jogok. Hát ez egyszerűen lehetetlen. Gyakorlatilag elrabolják az embereket, megkínozzák az embereket, és rabszolgamunkára kényszerítik őket. Egy kutatást végeztünk, ami bizonyítja, hogy rendszeres az emberrablás, a polgárok kínzása, 197 embert érít e- ez, 79 börtönt állítottak föl. Behatolnak a üzemekbe, lakásokba, hangárokba, garázsokba, és minden második polgár megkínoztak. A katonák 33%-a és a helyi lakosság, polgári lakosság 16%-a tanulja volt kivégzésnek vagy kínzásnak elektromos árammal, veréssel, köteles, kötelekkel verik ezeket az embereket, és fenyegetik magukat az embereket, illetve a családtagjaukat. Ez a gyakorlat még mindig folyik. Nem hivatalosan úgy tudjuk, hogy több mint száz ember van börtönben, köztük katonák és polgári lakosok is, és néhányan több mint másfél éve vannak börtönben. Fönnáll a hatalmas kockázat annak, hogy ezek az emberek a tárgyalások következő körre előtt nem fogják ezeket az embereket szabadon bocsátani. munkára kényszerítik az embereket a börtönökben. A katonák 53%-a és a polgári lakosok 58%-a számolt be arról, hogy munkára kényszerítették. Szeretném azt is bemutatni, hogy a katonák 77%-a, a polgári lakosság 11%-a katonai jellegű munkát kell, hogy végezzen. Például olyan tevékenységeket kell, hogy végezzenek, amikre általában katonákat szoktak kényszeríteni. Több esetben az ukrán katonákat érintik ezek a támadások. Az egyik példa egy olyan személy, egy aktivista, akit megkínoztak, börtönbe zártak. Az elfoglalt területeken ugyanakkor semmilyen nyomozást nem lehet elvégezni. Végezni. És szeretném bemutatni ezt a jelentést. Ez az emberi jogi helyzetet írja le az ellenőrzés alatt tartott és a nem ellenőrzés alatt tartott területeken. Ezt az ukrán és orosz emberi jogi aktivisták közösen készítették ezt a jelentést. A nemzetközi részvevők számára szeretném bemutatni Ukrajna térképét, a Lvovi, Lucki és területeket, ezek a konfliktus szónák. Itt látják azt a négy területet, ahol dokumentáltuk a nemen alapuló kínzást és emberjogi jogsértéseket, speciális nyomozást végeztünk el erre vonatkozóan. Minden negyedik elfogott szemét vagy tanulja, vagy áldozata az kínzásnak, megerőszakolásnak, egyéb szexuális bűncselekménynek. Egy példát szeretnék mutatni. Itt látják a kijelzőn egy nő számolt be arról, hogy terhes volt, amikor elrabolták és megkínozták. Speciális kivizsgálást végeztünk a gyermekekre vonatkozóan, és az gyerekek katonai kiképzésére vonatkozóan. Egyrészt őket is elrabolják, megkínozzák őket, erőszakos cselekmények áldozatai lesznek. A ideológiai okokból önkéntes részvételt hangsúlyozzák, de gyakorlatilag az élelmiszerhez való hozzájárulás, vagy a lakáshoz való hozzájárulás miatt lépnek be. A fegyveres konfliktus gyakorlatilag polgárháborúvá vált a határon, a EBS jelentésben is szerepel, hogy milyen konfliktusok alakultak ki a határokon orosz csapatok fenyegetik ezeket a területeket, és folyosokat kellene nyitni azért, hogy megfelelően áthaladhassanak a lakosságok, a támogatások. Nagyon sok ilyen példa van egyébként az ilyenfajta helyzetekre. Oroszország ellenőrzés alatt tartja a fegyveres csoportokat, az összes katonai fellépést. Oroszország egy olyan állam, amely gyakorlatilag Donetsk és Lugansk bizonyos területeit elfoglalta, és felel az ezeken a területeken elkövetett emberi jogi jogsértésekért. Súlyos bűncselekményeket követtek el a fegyveres konfliktus során. Egy előzetes kivizsgálást nyitottunk ebben a témában szeretném hangsúlyozni, hogy amnestia olyan emberek esetében alkalmazható, akik bűncselekményt követtek el. A világ most már nagyon összekapcsolódott. Ha mentességet kapnak olyan emberek, akik bűncselekményt követtek el, akkor ezzel példát statuálunk arra, hogy például a transzniszer vagy csecsen területen bűncselekményeket elkövető személyek átköltözzenek, vagy elmenjenek az ukrán területre, és ott kérjenek amnestiát. Köszönöm szépen. Next speaker, Mr. A következő felszólaló irakli portugéze a grúz e, e, stratégiai tanulmányok intézetének képviseletében Porskidze úr. Köszönöm, két részben fogok e, felszólalni. Az első a hátteret adja meg, tájékoztatást ad magáról a konfliktusról, és még a fejlemények. Ezzel egy időben szeretnék nagyon konkrét emberi jogsértésekről is beszélni, amelyek ezen a térség, ebben a térségben folynak. Először is hagyj hívjam fel a figyelmüket arra a tényre, hogy a legnagyobb problémák, amelyek a konfliktus dinamikájából erednek, azok a e, keleti e, partnerségi program e, frontországaival kapcsolatosak. Látjuk, hogy az oroszok a korlátozott szuverenitás politikát, politikáját alkalmazzák, ami azt jelenti, hogy a, a formálisan a szuverenitás nem sérül, de ez csak formálisan áll fönn tulajdonképpen ezeket a konfliktusokat úgy kell tekinteni, mint Oroszország rá nehezkedését ezekre az országokra, amelyek szeretnék a saját sorsukat kezükben tartani. Ezért vizsgálni kell a konfliktusok dinamikáját, és sok esetben azt látjuk, hogy a hibrid háborúval kapcsolatos problémák nem annyira újak, hiszen ez a hibrid háború olyan gyakorlat, amely már nagyon régóta működik, ezekben a konfliktusokban is. Ezzel csak némi tájékoztatást adok arra, hogy a konfliktusok hogy álltak elő, hogyha megnézzük Abházia, Délosszétiát és egyéb területeket, akkor olyan trendekről beszélhetünk, amelyek a militarizációval függenek össze, ezeknek az entitásoknak a militarizálása elég régóta folyik, Jelenleg körülbelül 3500 úgynevezett ö, ö, katona van ezekben a, ebben a térségben. Itt egyrészt a reguláris alakulatokról is beszélünk, de több mint ezer FSB határőről is beszélhetünk, akik ugyanazokat a határokat védik, mint az orosz határőrök. Tehát figyelme kell venni az, hogy a térségnek a militarizálása közvetlenül orosz irányítás alatt van. Amellett beszélhetünk a katonai felszerelésekről, az e- e- e- erdítményekről, a had, had, támaszpontokról, és hát a Gáli térség Eh, ahol eh, főleg eh, grúz etnikumú emberek laknak, orosz katonai álláspontú, álláspontként besorolt várossá válik. Ez egy hagyományos szovjet technika, mert egyfajta puffer zónát hoz létre. És emellett meg kell említenünk azt a tényt is, hogy a térség pénzügyi eh, ellenőrzése eh, az százszerzékban orosz kézben van. Eh, de politikailag is, pénzügyileg is igaz ez, katonailag is igaz, ezt már említettem. Oroszország biztosítja a költségvetés több mint 99%-át Abháziában, ez több mint 80%-a a költségvetésnek, ami közvetlenül az oroszoktól jön tehát lényegében orosz költségvetési támogatáson alapul ezeknek a térségeknek a működése. Ennek nagy része célzott támogatás bizonyos projekteknek a végrehajtására. Ez egy nagyon fontos szempont, mert megmutatja, hogy milyen tényleges ellenőrzés folyik itt. Ezen kívül persze van, még egyszer mondom, katonai ellenőrzés, illetve politikai kontroll is, a Wikileaks folyamattal összefüggően kiszivárogtatásokra került sor a térségben is. Ezek a dokumentumok nem csak a Szukov szintjén, hanem Szukov szintjén, hanem más, más személyiségek szerepvállalására is fényderítettek ezek a dokumentumok. Hogyha megnézzük az emberi jogi vonalkozásokat, akkor mindenképpen beszélni kell a térség státuszával kapcsolatos úgynevezett új törvényről, amely alapvetően megteremtette az alapokat ahhoz, hogy folyamatosan mehessen tovább az etnikai tisztogatás. 26 ezer grúzt fosztottak meg az abház állampolgárságtól. Ami óriási a probléma, nem csak a országon belüli státuszukat, jogállásukat korlátozza ez, hanem azt is el lehetetlenítni, hogy, hogy távozzanak. Jogi keret legálisan nem dolgozhatnak, nem utazhatnak szabaton, mert a státuszuk a térségében belüli mozgással, mozgásszabadsággal függ össze, ezen kívül pedig a tulajdonjogok is korlátozásra került És természetesen a problémát csak tovább rontja az a tény, hogy ez az ügy rendkívül át van politizálva a térségen belül. Olyan mértékben, hogy a probléma folyamatosan a levegőben lóg, megoldás viszont nincs. Emellett beszélnünk kell a mozgásszabadságról is, amely közvetlenül összefog a jogállással, hiszen általában azok, akik a térségen belül laknak, általában nem utazhatnak szabadon. Közvetlenül összefügg, közvetlen kapcsolatok vannak egyébként a grúziai területen, illetve a megszállt területen, eh, vagy elszakadt területen élő grúzok között eh, rokonsági szempontból, eh, azonban nem tudják kapcsolatot tartani. Nagyon fontos az oktatásihoz való jogok megsértése. Ezt hangsúlyozni kell, ez rendkívül fontos, mert itt gyakorlatilag a grúztalanítás politikáját látjuk, nincsen, nem lehet grúz nyelvi oktatás, és nincs is. Tehát grúz nyelvű oktatás a többnyire grúz népességű területeken sem létezik. 52 iskolából 31 maradt csak meg, az oktatás ebből a szempontból problémás. A probléma túlságosan sok részlet nélkül az, hogy az iskolák többségében nem lehet e, e, grúz témájú órákat sem tartani. Tehát nem csak, hogy nem használják a grúzt, mint e, oktatási nyelvet, hanem a e, e, grúz tanulmányokat sem folytathatnak, grúz témákról sem tanulhatnak. E, nem ismerkedhetnek meg a diákok grúz kultúrával, értékekkel nagyon konkrét utasításokat kapnak pedagógusok, hogy hogyan, okta, hogyan integrálják a diákokat az orosz oktatási rendszerbe, az okta, a tanárképzést is tömegesen ennek rendelik alá. És ez természetesen előbb-utóbb aktív orosz, oroszosításhoz fog vezetni. Ugye, ez, és ez párhuzamos a militarizálással, de beszélhetnék az önkéntes letartóztatásokról is, E, lecsökkentették a be- és kilépés e, e, pontjási pontok számát. Beszélhetnék a, a tulajdonjogok tiszteletben nem tartásáról, beszélhetnék a megélhetési vagyonnal szembeni magatartásról, és egy, az emberek megélhetését szolgáló saját célú termeléssel kapcsolatos termelőeszközöket is gyakran önkényesen elkobozták az emberektől, és itt be is fejezném a felszólalást. felszólást. Denis számot a következő felszólaló, kutatóintézet vezetője. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is pontosítani szeretném, hogy a prezentációmnak a tónus egy kicsit eltér az előzőektől, hiszen én nem a régióból vagyok, hanem egy Máltán született állampolgár. Gondolom azért hívtak meg, mert az elmúlt 25 évben nyomon követtem a konfliktust. A prezentációmat általában senki nem szereti, és gondolom, hogy nem fog csalódást okozni ma sem az örmény és azerbajdzsáni lakosság eh, évtizedek óta egy eh, konfliktusos eh, helyzetben él. Több, több ezer embert megöltek a konfliktus elején, a Szovjetunió felbontás, felbomlása előtt és azt követően. 93 óta a tűzszünet feltételei nem teljesülnek, és a két oldal között gyakorlatilag napi konfliktusok vannak. Időről, időről időre felélénkül ez a konfliktus, például áprilisban is idén történt egy ilyen, egy kisebb háború alakult ki négy napra, emlékeztetni a világot arra, hogy mennyire rossz a helyzet, milyen magasak a kockázatok, és milyen magas a kockázat annak, hogy konfliktusok robbannak ki nehéz több mint néhány másodpercig beszélni a helyzetről, anélkül, hogy a területi integritásról és az egyéb jogokról beszélnénk. Ugyanakkor nagyon fontos egy másik kérdés is, több százezer ember, lehet, hogy mi, több millió ember életéről van szó, akiket közvetlenül érintenek a konfliktusok. A konfliktusos területen, azok közelében, és Örményország és Azerbajdzsán teljes területén. Gyakran politikai, geostratégiai témákra koncentrálunk, pedig fontos, hogy a konfliktus középpontjába az embereket helyezzük. Elnök úr, örülök a ma délelőtti találkozónak, hogy ezt megszervezték. Három témára fogok, négy témára fogok koncentrálni. Biztos van, aki nem ért egyet az én témáimmal, de kevés az időm. Az első, az azerbajdzsáni lakosság hegyi Karabach területén, akiknek el kellett hagyniuk a lakosságot. Több tízezer embernek kellett Nagorno-Karabachot elhagynia, egyszerűen etnitás, etnikai hovatartozások miatt, és Azerbajdzsán más területen élnek most. Ezen emberek helyzete életkörülményei, az egy dolog, de van egy fontos tényező. Mindannyian vissza akarnak térni, és mindannyian úgy gondolják, hogy joguk van arra, hogy visszatérjenek a lakhelyükre. Egyébként a nemzetközi közösség el is ismeri ezt a jogot. Viszont ez, ez a joga nem tudnak élni, még csak egy ember sem. Hallottunk más konfliktusoktól, tudom, hogy más konfliktusok esetén Abháziában, dél mozgás van, és korábbi években még többen hagyták el a lakhelyüket, de Nagorno-Karabakh esetén egyetlen Azerbajdzsáni sem tudott visszaköltözni biztonságos körülmények között. Második téma, amit említeni kívánok, az örmény lakosság helyzete Nagorno-Karabakh területén. Korlátozott a mozgásuk ezeknek az embereknek, és politikai jogaikat nem ismerik el. Az izoláció gyakorlatilag több módon érvényesül. A lakosság az észak-karabahi területen egyébként pedig a konfliktusos zóna mindkét oldalán folyamatos félelemben él, háborús fenyegetettség alatt, és, és ez be is következik néha, ahogy mondtam, mm, nagyon sokan halnak meg, például több százan haltak meg az áprilisi konfliktusban. Az emberek, az örmény lakosság izolációja Észak-Karabakban, ez egy olyan negatív tényező, amely megakadályozza az konfliktus megoldását, és nem járul ahhoz hozzá. Úgy gondolom, hogy kreatív megoldást kell találni. Az örmény lakosságot, lakosság számára olyan helyzetet kell biztosítani, hogy ne szoruljanak be ebbe az úgynevezett fekete lyukba, hogy ezt korábban említették. Több százer ember, főleg a hét csatlakozó területről kellett, hogy elköltözzenek, de vannak mások is, Azerbajdzsán területére átköltöző személyek, illetve azerbajdzsániak, akiknek Örményországba tá- kellett távozniuk, ezek az emberek egyszerűen nem értik, hogy miért kellett, hogy elhagyják a lakhelyüket, hogy miért kell számüzetésben élniük más területen, távol a hazájuktól, a lakhelyüktől. Nagyon nehéz emberi jogokról beszélni, hogyha nem értjük meg, hogy ezek alapvető tényezők, amikor azt vizsgáljuk, hogy az emberek a saját helyzetüket hogy értilek meg. És az utolsó témám a háborús bűnök kérdése. Azok az események, amelyek áprilisban történtek, ezek között nagyon csúnya epizódok is voltak, és független kivizsgálása nem került sor a tekintetben, hogy háborús bűnöket követtek el áprilisban. Beszéltem nemzetközi szervezetek képviselőivel, akiknek a feladata, hogy kivizsgálják ezeket a helyzeteket. Mindannyian azt mondták, hogy elég bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy súlyos háborús bűnöket követtek itt el. Ma délelőtt hallottunk a nemzetközi büntetőbíróság eh, szerepéről. Szeretném az Európai Parlamentet és az Európai Uniót eh, fölkérni arra, hogy foglalkozzanak a helyzettel, próbálják eh, a Nemzetközi Büntetőbíróság szerepét hangsúlyozni ezekben a konfliktusokban. Az, egy azerbajdzsáni képviselő ma délelőtt azt mondta, és ezen csodálkoztam, gyakorlatilag amellett szólalt föl, hogy a Nemzetközi Bíróságnak fontosabb szerepet kéne adni ebben a konfliktusban. Ezt szeretném, ha sokan ezt a véleményt hangoztatnák. Néhány javaslattal is érnék végül, elnök úr, hogy hogyan lehet megoldani, vagy legalábbis segíteni a konfliktusok megoldását. Az Európai Unió már most is támogatást nyújt a békefolyamatok során az EBS Minszki csoport keretében ez szükséges, ezt a munkát folya, folytatni kell. Bizalmépítő intézkedésekre van szükség a parlamenti dimenzión belül is. Úgy gondolom, hogy a képviselőknek megvan a megfelelő szerepe, és a parlamenti fórumokat nem a konfrontációra kell felhasználni, ezek olyan eszközök kell, hogy legyenek, ahol megfelelő párbeszédet lehet kialakítani a felek között. második javaslatom a civil szervezetek támogatása, a munkájuk támogatása a régiókban. Hallottunk arról, hogy a civil szervezeti párbeszédnek többféle formátuma van. Közösségek közötti, azerbajdzsániak és örmények közötti, mindannyian együtt. Az én válaszom az, hogy mindannyian legyenek főszereplők nem mondhatjuk azt, hogy mi csak a közösségek közötti párbeszédben veszünk részt, vagy mondjuk azokban nem veszünk részt, vagy nem veszünk részt az egyeztetésekben, hogyha nincsenek ott a közösségek képviselői. Aszimmetrikus, többféle formátumot föl lehet állítani. Még egy megjegyzésem lenne, a konfliktusok területekhez való hozzáférés biztosítani kell az emberi jogi szervezetek számára, az örmény és azerbajdzsáni, illetve Európai Uniós egyezményekben ezt hangsúlyozni kell, és egy gyakorlati javaslatom is van. E, állítson fel az Európai Parlament, az Európa Tanács és az Európai Bizottság, valamint a külügyi szolgálat egy közös tényfeltáró bizottságot, és a konfliktusos területeken vizsgálják ki az emberi jogok helyzetét, és a szélesebb konf- kontextust is vegyék figyelembe. Köszönöm szépen. About, uh, Körülbelül 20 percünk van még a vitára. És uh, ezzel megadnám a szót uh, a képviselőknek. asszony. Ó, elkezdeni? Nos, tulajdonképpen az utolsó körhöz értünk, túl sok mindent nem tudunk ehhez hozzátenni. Úgy gondolom, hogy mint hárman, akik a panelbeszélgetést követjük, azt gondoljuk, hogy a tényfeltáró missziók nagyon jó ötletetnek tekintenénk ezt jövő évben, hogy szembe tudjunk nézni azzal, hogy hogy is néz ki a valóság helyben, és ne csak arról beszéljünk, amiről ugye önök is panaszkodtak erről, hogy olyasmiről beszélünk, amit nem is ismerünk, olyan emberekről beszélünk, akikkel nem is találkoztunk. Tehát úgy gondolom, hogy a, a tényfeltáró ö, misszió ö, szervezése az ö, nagyon jó ötlet, és ezt a kihívást, ezt örömmel fogadjuk. Szeretnék mondani valamit Matvicsuk asszony felszólásával kapcsolatban is. Úgy gondolom, hogy a jelentés, az általában adott jelentés e, struktúrája nagyon e, jó. E, már ismertem ezt a jelentést, és az a jó benne, hogy a konfliktus mind a két felére odafigyelj, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy ki az agresszor, problémákat látunk, nem csak a térség egyik oldalán, hanem a határ egyik oldalán, hanem a határ másik oldalán is vannak problémák. Mások a problémák. A legfőbb különbség, amit mi felismerünk, az az, hogy az egyik oldalon van a jogállamiság, és az emberi jogi sértés eseteket bíróság elé lehet vinni. Ezzel együtt azonban úgy gondolom, hogy az összes említett ország esetében az, hogy mindezek az országok belépnének a, a, a, e, a e, Nemzetközi e, Bíróság kötelékébe, ez nagyon-nagyon nagy előrelépés lenne, úgyhogy köszönöm a megszólalásaikat. Elnök, köszönöm szépen! Nos, úgy gondolom, hogy el kellene jutnunk odáig, hogy a befagyott konfliktusokat ne lehessen elfelejteni. És van egy ilyen érzésem, hogy Abházia és, és Dél-Oszétia kérdése az egyik ilyen e, helyzet. Nyilván e, a Krim félszigetről, mivel hogy az égető probléma, sokat hallunk mostanában, többek között a megszálló erők magasabb jelenléte miatt is. Ugyanakkor fontos, hogy Grúzia is, a többi térség is folyamatosan tájékoztasson bennünket, hiszen eh, Grúziának is megvannak a maga a szuverén eh, jogai érdekei, és nem lehet egyik eh, konfliktus sem a kevésbé fontos a közé sorolni és elfelejteni. Nagyon jó példát tudok erre mondani. Eh, ne felejtsük el a eh, bizalomépítő lépéseket Nagorno-Karabakban. Az helyzet továbbra is nagyon feszült, ugye attól függ, hogy kivel beszél az ember, nagyon sok különböző álláspontot megismer az ember helyben de mindenféleképpen e, a bizalomépítés a legfontosabb, és a harmadik országból érkező e, nem kormányzati szervek bevonására is szükség lenne, hogy bizonyos értelemben mind a két fél e, párbeszéd hajlandó legyen a párbeszédre, és Rebecca Harms kollégámnak teljesen igaza van, ezt a kezdeményezést meg kell fontolnunk, és, és lépnünk kell ebbe az irányba. Hogyha az ember nem tud bejutni a Krim félszigetre, akkor az orosz NGO-kkal való együttműködés milyen mértékben segít egyáltalán az orosz NGO-k, nemzetközi szervek, nek van-e bármiféle hajlandósága, hiszen az emberi jogokra van szükség, ez nem lehet a e, e, e területi érdekeknek alárendelni. Ezzel kapcsolatban mit tudna mondani? Köszönöm szépen. A következő felszólaló Szabály úr. Köszönöm szépen, rosszul fogok beszélni. Köszönöm szépen, Szamut úr, hogy leírt ezt a helyzetet. Még néhány tényt szerettem volna megemlíteni. Érthető, hogy a krími konfliktus keretében és a kelet-ukrajnai és transznisztriai területen. Tehát ezek olyan konfliktusok, amelyek Oroszországból indulnak ki, hatalmas hatalma van ennek az országnak fegyverkezés területén például, de hegyi Karabak esetében ugye ez egy megszelt terület, amelyet viszont Örményország szállt meg, ez az ország a keleti partnerség tagja. És nincsenek szankciók Örményországgal szemben mindennek ellenére, sőt, még támogatásokat is kap az ország az EU-tól. Keveset tesz az EU tehát ebben az ügyben, hogy ez a megszeres megszűnjék. Itt meg lehetne próbálni valamilyen szavazást találni, párbeszédet folytatni, 24 éve történtek erre kísérletek eredménytelenül. Egy millió azerbajdzsáni, 30 ezer örmény vált mindezen események áldozatává. Mindössze 20 ezer örmény ambíciójának a áldozatává váltak ezek az emberek. Hogyan lehet kompromisszumot találni a régió biztonsága fejlesztése keretei között. Messze menő autonómiát lehetne talán biztosítani, ez lehetséges megoldás lenne az azerbajdzsániak és az örmények számára egyaránt. Remélem, hogy az Európai Unió többet fog tenni annak érdekében, hogy ez a szabályozás végre kedvező módon, módon megtörténjék. Köszönöm szépen, Bogoszján úr a következő hozzászólaló. Thank you very much. Uh, <coughs> our... Köszönöm szépen azerbajdzsáni kollégák már elkezdtek beszélni a párbeszédről, és folytatnám, én is csatlakozom ez a jó ötlethez. Valójában egy rövid út van, azonnal el kell ismerni a Észak-Karabahi köztársaságot, és akkor párbeszédet ki lehet alakítani már is. Másik megjegyzésem gyakorlati elképzelések hangzottak el. Azerbajdzsánból bárki át tudna menni, megnézni a visszatérés lehetőségeit, Rauf Mirkadiev vagy Lajli, Lajli Dörökszövik sorsát említették, de most nem azért vagyunk itt, hogy támogassuk az azerbajdzsáni letartóztatottakat, de hát jöjjenek el a képviselők, és meg lehet nézni, hogy mennyire valós az a lehetőség, hogy visszaköltözzenek. Érdekes dolgok hangzottak el. Érdekes itt megvizsgálni ezeket a dinamikákat. 2016 április készült egy első jelentés az észak Karabach köztársaság ombudsmanja részéről. Májusban készült egy második. December 9-én holnap az emberi jogok napja van, elkészül a, közzéteszik a harmadik jelentés. Bármelyikük olvassa ezeket a jelentéseket? Szerintem mindenki a CNN-t meg a BBC-t nézi, és azt hiszik, hogy tökéletesen ismerik a helyzetet. Három tépfetáró misszió is ment Karabakh területére, kettő EBS, egy ENSZ delegáció. Szerintem nem olvasták ezeket a jelentéseket és a következtetéseket a jelentésekben. Ha az EU készít egy ilyet, talán akkor meg lehet érteni, hogy mit kellene tenni. Sok képviselő járt Nagorni Karabakh területén, és tökéletesen le tudják írni a helyzetet. Viszont a legfontosabb kérdés itt, egy kérdést szeretnék intézni önökhöz. Az eseményen kívül, a mai eseményen kívül bármilyen pozitív hozzájárulás történt a konfliktusok megoldása érdekében? mert itt ülnek, beszélnek egymással, de aki majd visszamegy, velünk szemben van valami, bármi pozitív lehetőség? Köszönöm. Köszönöm. Javaslom, hallgassuk meg a panel előadóinak a válaszát. Köszönöm, röviden. A kollégám majd folytatja akinek több információja van, főleg az emberi jogi, Oroszország emberi jogi szervezetekkel együttműködésről. A krím témákban nagyon nehéz együtt dolgozni az orosz emberi jogi szervezetekkel és általában a civil szervezetekkel, hiszen Oroszország Krímet, a krími félszigetet orosz területnek tekinti, ezért bűncselekménynek tekintik, hogyha valaki azt mondja, hogy a Krímfélsziget Ukrajnához tartozik. Ez egy politikai probléma, viszont nagyon sok gyakorlati következtetése van. Úgyhogy hogy nagyon sok vita folyt erről a témáról az ukrán és az orosz nem kormány szervezetek között. Valamennyi együttműködés még most is van. Majd Alexandra erről több információval tud élni. lehet, hogy egy kicsit jobb a helyzet a másik konfliktus esetében. A szervezetünk volt az egyik alapítója egy közös kezdeményezésnek, ukrán és orosz emberi jogi szervezetek együttműködése tekintetében az elfoglalt félszigeten a helyzet felmérése érdekében. A tevékenységünk egy tényfeltáró delegációt is tartalmazott, de nem tudtuk folytatni a munkát a helyszínen. Több kezdeményezést kialakítottunk, több nem kormány szervezettel próbáljuk föntartani a kapcsolatot, erőfeszítéseinket tovább folytatjuk, az összes olyan korlátozással, amit a kollégám említett informális platformot alakítottunk ki orosz és ukrán emberi jogi aktivisták számára. Orosz-ukrán emberi jogi párbeszéd a neve ennek a platformnak. Meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon hálásak vagyunk a bátor orosz kollégáinknak, akik üldöztetésnek vannak kitéve, pénzügyi bűn, szankciókat szabnak ki számunk, sokszor bebörtönzik őket, és ennek ellenére segítenek nekünk, és együttműködnek velünk a helyzet monitorozása témájában, területén. Amikor emberi jogokról beszélünk, és az értékekért való harcról beszélünk, akkor ez az orosz emberi jogi aktivisták számára egy valós harc hiszen nagy áldozatokat tesznek, és büntetőeljárást indíthatnak ellenük. Viszont az európai országok részéről nem látom ezt a fajta aktivitást. A harc az igazából sokszor csak a komfortzónába való áttérést jelenti. Köszönöm szépen. Átadom a következő előadónak a szót. Nem is pretty difficult. Tudom, hogy a vezetőmet nehéz kiejteni portugízen. Nos, konkrét kérdéseket nem kaptam, de az Asztrovicsus képviselő által feltett megfogalmazottakra reagálnék nem szabad megfelelkeznénk ugye a területekhez kapcsolódó kérdésekről, ugyanakkor előadásomból ki kellett hagynom, mert nem volt időm. Mégis elmondanám most, hogy az egyik feladat előttünk az az, és ezt minden szinten meg kellene tennünk, hogy ne felejtsük el ezeket az ügyeket, hiszen látjuk, hogy láncreakciók következnek be, ha valamit nem megfelelően emlegetünk, ha valamire nem e, gyakorolunk elég nyomást, akkor ott beindul egy dominó effektus, és problémákat e, idézünk elő a 2008-as grúziai események és a, a krími események és a kelet-ukrajnai események között egyetem összefüggés van. E, Washington DC-ből érkeztem ide, és, e, és azt látjuk, hogy, hogy e, a 2008-ban Oroszország nem fizetett elég nagy árat a szankciók tekintetében, és az akkor problémáknak jeleznie kellett volna, hogy mire számíthatunk a jövőben Kelet-Ukrajnában. Tehát úgy gondolom, hogy egyetemen ez a helyzet. Másrészt mindenképpen beszélni fogunk ezekről az ügyekről a különböző fórumokon, de szeretném, hogyha a saját kormányunk, saját követségeink felé is képviselnénk mindezeket a gondolatokat. Szeretném, hogyha, hogyha ebben a munkában segítenének minél többen, ez lett volna a megjegyzésem. Köszönöm. Elnök! megadom a szót az utolsó felszólalónak. Köszönöm. Annyit szeretnék mondani, hogy nagyra becsülöm azt a, lehet, azt a pozitív hozzáállást, amelyet az Európai Parlament képviselői tanúsítanak ehm, annak érdekében, hogy intézményes hogy e, kezdeményezésekkel éljenek ezen a e, területen. E, önök a saját hibóikban tanultak, hogyha lehetek ennyire őszinte és nyílt és úgy gondolom, hogy érdemes a következő szakaszba lépni, és átgondolni, hogy, hogy az Európai Unió hogy tud segíteni a karbaki konfliktus megoldásában. Másrészt az Európai Unió szerepe részvétele. Én nagyon nagy mértékben támogatom az Európai Unió részvételét nagyon nagy mértékben támogatom az, hogy nyíltan és őszintén beszéljen az Európai Unió e, a partnereivel, a barátok így beszélnek egymással. De van egy megjegyzésem, és nem csak Muszat Berovics úr, hanem, hanem valamennyi e, azerbajdzsáni barátunk felé. Oroszország e, az önök stratégiai partnere Azerbajdzsában. Ne várják azt az EU-tól, amit oroszoktól nem várnak. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon jó dolog az, hogyha Oroszország talán sokan nyíltabban nyilvánulna meg ezekben a kérdésekben, az nagyon hasznos lenne. Aztán itt van a nagorno karabakhba való elutazás lehetősége. Jan úr joggal említette ezeket a problémákat, de mind a két oldalon vannak problémák és ezeket a problémákat meg kell oldani. Hiszen, azok, hiszen az embereknek el kell menniük ezekre a térségekbe, vagy emberi okokból béke, a béke érdekében, de fontos, hogy ennek ne legyen hátránya számukra. Mindkét félnek van tennivalója, és lenne egy technikai jellegű javaslatom, valamiféle listát ö, ö, ö, kellene ö, létrehoznunk, ne nevezzük ezt fekete listának, nevezzük mondjuk levendula lila listának bárminek, azok az emberek legyenek rajta, tehát mondjuk azt, hogy, hogy, hogy fontos, hogy, hogy a, a térségbe látogató ö, embereknek ö, ne érje semmiféle hátrányos retorzió, mert máskülönben nem tudunk hozzájárulni a konfliktusok megoldásához. Most... Elnök, valóban a mozgásszabadság egyik legfontosabb ebben a térségben. Tulajdonképpen ennyit szerettem elmondani. Thank you very much. Szanowni Państwo, mm, bardzo często oczywiście przy tych konfliktach tych konfliktów, a koncentrujemy się na tym politycznym, politycznym tle, ale tak naprawdę umyka nam ten wymiar ludzki. Oh. Yeah, I'm, I'm sorry to say, but uh, we had to release the interpreters at 12.30 exactly to go to another meeting, but uh, I still want to make a conclusion of the, the uh, meeting. Okay. okay. Yeah, yeah.